So, good afternoon, dear colleagues. Köszöntök mindenkit, tisztelt kollégák! Kezdjük el a foglalkoztatási szakbizottság ülését. Az első pontunk a napirend elfogadása. Módosítottuk eh, a napirendet. A kettes pont az elnök közleményei, ezekkel fogunk közvetlenül a szavazást után foglalkozni. Aztán a négyes pont az EMU szociális, monetáris és gazdasági unió szociális dimenzió, ez lesz az utolsó pont, a szavazás után, aztán a 12-es pont következik. A munkavállalók pénzügyi részesedése a vállalatok bevételeiből, ez következik a 6-os pont után. A 21-es pont a londoni delegáció látogatásáról a 12-es pont után következik, ezután jön a szavazás, 16 óra 15-kor a 4 órai kezdés helyett. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt a napirend tervezetet ezen módosításokkal elfogadjuk. Megtalálhatják a dossziéban a júliusi és a szeptemberi ülésünk jegyzőkönyveit. Ha nincs ellenvetés, akkor ezen jegyzőkönyveket módosítás nélkül elfogadhatjuk. Akkor következik az ötös napirendi pont. A munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedések. Bauer Edith az előadónk. Most a kompromisszumos módosításokat fogjuk megvitatni. A Nőjogi Bizottság már elfogadta október 3-án a véleményét, és a LIBE, valamint a Petíciós Bizottság úgy döntött, hogy nem bocsát ki véleményt ebben a témában. 173 módosító érkezett, és 39 módosító, kompromisszumos módosító, ön ilyen szóparancsoljon. Um, Nagyon szépen köszönöm. Ez az irányelv a diszkrimináció elleni küzdelemre koncentrál az állampolgárság alapján. Az irányelvet úgy alakították ki, hogy megerősítsék az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. Ez azért fontos, mert nagyon egyértelműen korlátozza ez az irányelv hatáját. Szeretném kiemelni, mivel nagyon kevés időnk van a vitára, hogy mik azok a kérdések, amelyekről gyakran beszéltünk eddig. Három ilyen kérdést emelnék ki. Ami a társadalombiztosítási rendszereket illeti, az irányelv a rendeletet követvén kizárja az átfedéseket a 883-as rendelettel, a társadalombiztosítás területén. Ez az irányelv csak a szociális előnyökkel foglalkozik, ez tehát egy más kategória, mint a társadalombiztosítás. Ami a tartózkodást illeti, tartózkodási helyet illeti, ez a második kérdés, amiről beszéltünk, azt tudjuk, hogy elég gyakran, különösen a határon, határoknál dolgozó munkavállalók és a határokon átnyúló szinten dolgozó munkavállalók esetében egyfajta diszkrimináció megjelenhet a tartózkodási hely alapján, éppen ezért megpróbáljuk a tartózkodási hely alapján kialakult megkülönböztetést is kezelni a szövegben, tudván azt, hogy a tanács szintén ugyanebbe az irányba mozdul el. Harmadsorban néha elég furcsa megfogalmazást lehet találni a szövegben. Nagyon különböző jogrendszerekből. Néhány országban ami a jogorvoslatot illeti, a jogrendszer az áldozat beleegyezéséből indul ki, és senki sem képviselheti az áldozatot, hogyha az áldozat ebben nem egyezett bele. Más országokban a szakszervezetek felléphetnek a kollektív érdekek képviseletében automatikus jelleggel is. Ilyen esetekben tehát az as appropriate kifejezést, vagy a nemzeti jogrendszernek megfelelő kifejezést használjuk. Ezzel akarom elmagyarázni, hogy mi is történik, és mi az oka annak, hogy bizonyos kifejezéseket kell használnunk a szövegben. Végül pedig köszönetet szeretnék mondani minden sedőnak, hiszen minnyáján rendkívül keményen dolgoztak azért, hogy ezeket a kompromisszumokat ki tudjuk dolgozni. Ezen kívül a titkárságnak, Elietnek is szeretnék köszönetet mondani, hiszen rendkívül hasznos és hatékony volt a munkája. Ezen kívül élnék még a lehetőséggel, hogy köszönetet mondjak a bizottságnak is. A bizottság képviselői mindig rendelkezésemre álltak, hogyha magyarázatot akartam kérni, vagy bármilyen tisztázást szerettem volna kérni tőlük ami a felmerülő problémákat, kérdéseket illeti, ahol kiegészítő tisztázásra volt szükségem. Úgyhogy köszönöm még egyszer a segítséget. Thank you. Mr. Christensen. Christensen úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék Bauer az előadónak köszönetet mondani az együttműködésért. Egy ilyen széles kérdéskörben nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre. Nagyon fontos volt emiatt is a kitűnő együttműködés. Szeretnék néhány dolgot hangsúlyozni abból, amit sikerült elérnünk. Nagyon fontos, hogy ez az irányelv egy olyan irányelv, amely a munkavállalók mobilitását, jogait kívánja biztosítani, és egyenlő bánásmódot kíván biztosítani számukra, teljesen független attól, hogy az Európai Unióban hol kívánnak munkát vállalni. A szociális partnerek nagyon jelentős támogatást nyújthatnak, ahogy azt láthatjuk a kompromisszumokban. Egyértelműen kitűnik a kompromisszumokból az is, hogy a határmenti munkavállalók milyen kihívásokkal szembesülnek, az Európai Unióban, például a D kompromisszum hangsúlyozza, hogy ez az irányelv figyelembe kell, hogy vegye a létező szabályokat amelyek azt biztosítják, hogy konkrét szabályokra épül a munkavállalók mozgás szabas, szabadsága. Ha több testületet hozunk létre a szükségesnél, ez nagyobb zavart eredményezhet a külföldi munkavállalók körében. A szociális partnereknek azt a lehetőséget is biztosítani kell, hogy kollektív tárgyalásokba mehessenek, kollektív tárgyalásokat kezdeményezhessenek, amelyek értelmében méltó munkakörülményeket és béreket lehet fizetni a munkavállalóknak és egyelő bánásmódot biztosítani rendkívül fontos, éppen ezért fontos, hogy a munkavállalók számára érthető legyen az, hogy a fizetés miből tevődik össze. Van egy kompromisszum, amit nem tudok támogatni, ez pedig Baberasszony egyik kompromisszuma. Ezt a néppárt támogatja, és ez a 29. rendszerről szól. Még akkor is, hogyha ez egy önkéntes rendszer, nem hiszem, hogy egy párhuzamos rendszert kellene kidolgoznunk a, szociál, a társadalombiztosítási rendszerek esetében a tagállamokban. Nem tudom, hogy van-e ennek jogi lehetősége. Minden esetre nem kellene még egy rendszert teremtenünk a már létező rendszerek mellett. Ezért azt szeretném kérni, azt szeretném kérdezni, hogy nem látható, nem fedezhető fel egyfajta föderális tendencia ebben a kompromisszumban, mert ezt szeretném tudni. Ugyanakkor kitűnő volt az együttműködés a jelentés kérdésében. Köszönöm. Um, Philip de Bakke. Philip de Bakke. Köszönöm. Elnök, nagyon röviden Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a rendkívül konstruktív és jó együttműködésért. Nagyon gyorsan sikerült együttműködni, és aztán nagyon jó kompromisszumokat sikerült kidolgozni. Egyértelmű, hogy rendkívül fontos kérdéssel foglalkoztunk. Nagyon sok vállalat, kis és nagyobb vállalatok is egyre inkább nemzetközivé válnak, és egyre inkább Európa, Európán belül mindenhol próbálnak terjeszkedni, és ezért nagyon fontos, hogy a munkavállalók jogai nyomon kövesse ezt a tendenciát, és garantáljuk az ehhez köthető szabadságjogokat. A vita alapján egy rendkívül kiegyensúlyozott jelentést sikerült összeállítani. Megtudjuk a legtöbb módosítót, kivéve a G-módosítót szavazni, ami számunkra problémás, de nem hiszem, hogy mi lennénk az egyedüli frakció, vagy egyedüli képviselő, aki számára a G kompromisszum problémás. Ennek ellenére azt gondolom, hogy sikerül megállapodásra jutnunk, és nagyon fontos, hogy az Európai Parlament egyértelmű üzenetet küldjön azzal kapcsolatban a vállalatok és más európai intézmények felé, hogy a vitában mi úttörő szerepet játszunk, és remélem, hogy a szavazáson is jó lesz majd az eredmény. Köszönöm. Thank you. Um, I'd also like to thank, uh, Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Bayer képviselőnek és a Shadowknak. Annak ellenére, hogy az az irányelv bizonyos alapvető problémákra nem kínál megoldást a ö, munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban, Bizonyos területeken sikerül megerősíteni a jogaikat, és remélem, hogy ez nagyon hasznos lesz. Jobb lesz a tájékoztatásuk, jobb lesz a lehetőségük arra, hogyha a diszkrimináció éri őket, akkor egy testület felé fordulhassanak és egy uniós testület a kollektív jogokat is meg tudja majd jobban védeni. Különösen ezen utolsó kérdése kapcsolatban, ami a legfrissebb rész, sikerült a bizottság javaslatán egy kicsit javítanunk. Én azt remélem, hogy a gyakorlatban nagyon is inkluzíve fog ez működni, tehát az EU-n belül attól függetlenül, hogy milyen építőipari dolgozóról van szó, hozzáférhet majd mindenki a megfelelő jogaihoz. Végül pedig szeretnék tényleg köszönetet mondani a bizottságnak, hiszen rendkívül segítőkészek voltak, és a nagyon bonyolult jogi helyzetet elmagyarázták nekünk az irányelvvel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most a bizottságnak szeretném Moore úrnak megadni a szót. Euh, merci Madame la Présidente. Euh, juste, ah, perfect, thank euh, you. Euh, je pense que Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent hozzátenni ehhez már nem tudunk. Úgy véljük, hogy maga az irányelvtervezet rendkívül fontos, mert a munkavállalók jogainak erősítéséhez vezet. Ez nagyon fontos itt az Európai Unión belül. Tehát tulajdonképpen csak és kizárólag üdvözölni tudjuk azt, hogy itt ebben a szakbizottságban vitát folytatnak, és hogy foglalkoznak ezzel a témával. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. akkor visszaadom a szót az előadónak. Bauer asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, igazából nekem sincsen túlzottan sok mondani valom. Talán még egyszer szeretnék köszönetet mondani minden egyes kollégának, aki módosító indítványt nyújtott be, köszönöm a munkát az árnyékoknak, akik nagyon keményen dolgoztak annak érdekében, hogy kompromisszumra juthassunk. És természetesen szeretnék köszönetet mondani a tanácsadóinknak, szakértőinknek is, akik szintén igen keményen dolgoztak. Köszönöm szépen! Köszönöm. Ami a szavazást illeti, még a mai napon sor kerül a szavazásra. Akkor lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. A tanácsa való tárgyalásokról van szó a globalizációs kiegészítő alap kapcsán. Harkin asszony a jelentéstevőnk, de szeretném már most a vita elején elmondani mindenkinek, hogy milyen események történtek a legutóbbi trialóguson. Szeptember 30-án volt a legutolsó trialógus, ahol megállapodásra is jutottak, és október 11-én elfogadásra került a csomag, és erről kell majd ma szavaznunk. A megállapodás legfontosabb pontjai a következőket tartalmazzák. A globalizáció és a válság miatt bekövetkezett leépítések és átszervezések esetén kérhető a globalizációs alap. Tehát amikor a válság, vagy pedig a globalizáció következtében valamilyen leépítésre vagy átszervezésre kerül sor, akkor lehet a teljes csomag 35%-áig segítséget kérni, ami a költségvetési hatóságokat illeti, egy hetük lesz a 6 héthez képest, vagy a 6 hét helyett, hogy ezekben az egyedi esetekben döntsenek. Az előadónk sajnos nincsen itt, úgyhogy arra kért, hogy én olvassam fel a beszédét ebben a témában először is. Szeretnék elnézést kérni a kollégáktól, hogy ma délután nem tudok részt venni az ülésen, de haza kellett mennem. Másodszorban szeretnék köszönetet mondani minden egyes kollégának, aki hozzájárult az alappal kapcsolatos munkához. Köszönöm a szakbizottság elnöknek és az árnyék jelentéstevőknek a segítséget, és az elkötelezett munkát a trialógusok során. Úgy vélem, hogy azok a változások, amiket elfogadtunk, javították az időkeretet, javították a hozzáadott értéket ennek az európai alapnak a kapcsán. A legfontosabb változtatás az eredeti bizottsági javaslathoz képest az az, hogy az igények felmérését a 30 év fölött a NAC 2-es régiókban sikerült kiegészíteni azokra a személyekre, akik sem oktatásban, sem semmilyen képzésben nem vesznek részt. A szomszédos NAT 2-es régiók esetében meg kellett néznünk tehát hogy ezek a régiók milyen módon tudnak megbírkozni ezekkel az áthelyezett dolgozókkal. 60% a társfinanszírozási ráta, ez 10%-kal több, mint az eredeti 50%-os javaslat kettős rátát kellene megállapítani a programországok számára, illetve azon országok számára, amelyek a kohéziós alapból részesülnek, vagy pedig egy egységes 60%-os ráta, amely egyfajta felső határ lenne, illetve egy 35%-os plafonértéket is megállapítottunk, ami abszolút vörös vonal volt a parlament számára úgy véljük, hogy meg kell néznünk a számvevőszék jelentését is, amely viszont 15 os csökkentést valósított meg. A projektek tekintetében nem a nyílt végű eljárást javasoltuk, mint ahogy azt a tanács javasolta. Ami a fix vagy időleges kölcsönzött munkaerőt illeti, megpróbáltuk biztosítani azt, hogy ezekre az esetekre is kiterjedjenek a segítségnyújtási lehetőségek. A tanács csak az egy és tíz személy közötti esetekre próbálta kiterjeszteni ezeket a segítségnyújtási lehetőségeket, és végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a további kiegészítések, például a gazdasági válság hatása miatt bekövetkezett leépítések szintén végül is bekerültek a hatályba. Szeretném megkérdezni a kollégákat, hogy kíván-e valaki ehhez hozzászólni. Bauer asszony, és utána Cornelissen asszony. Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani Harkin asszonynak, illetve Beres asszonynak is, ugyanis én magam is szem és fültanúja voltam ezeknek a tárgyalásoknak, és ez volt az egyik legnehezebb tárgyalás, amit valaha is láttam. Nagyon sokszor előfordult az, hogy tényleg olyan választási helyzetbe kerültünk, hogy szinte a szakadék szélén álltunk, és tényleg szinte megkérdőjeleződött ezeknek az alapoknak a felhasználhatósága. Ami az imént megemlítésre került, vagyis a fiatalok munkanélkülisége, hogy valamilyen megoldást kellene találni ugye erre a kérdésre, ezt a kérdést például ebben az irányelvben, vagy ennek az irányelvnek a kapcsán soha nem vitattuk meg, hogy tényleg megmondjam az igazat, és őszintén hozzászóljak és a tanács részéről nagyon fontos lett volna, hogy a blokkoló kisebbséget felszámolják, tehát tényleg ez volt az egyik legkeményebb tárgyalás, amire emlékszem. Én magam nem vagyok maximálisan elégedett az eredménnyel, ugyanis szerintem egy kicsit jobban is meg lehetett volna formázni ezt az alapot. Tehát a kompromisszum, az ugye kompromisszum, és bizonyos esetekben tényleg kiemelkedően nehéz volt a tanácssal való kompromisszumok elérése. Úgyhogy igazából csak azt tudom megismételni, hogy mindenki, aki részt vett ezekben a tárgyalásokban, minden tőle telhetőt megtett a kompromisszumok érdekében, hogy tényleg a lehető legjobb kompromisszumokhoz jussunk, úgyhogy tényleg csak azt tudom hangsúlyozni, hogy nagyon kemények voltak ezek a tárgyalások. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fredrik Darden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban én is szeretném hangsúlyozni, hogy Harkin asszony nagyon kemény munkát végzett ezeken a tárgyalásokon, és én is nagyon örülök az eredménynek, hiszen az elején egyáltalán nem gondoltuk volna, hogy győztesként kerülhetünk ki ezekből a tárgyalásokból. És végül aztán tényleg nagyon sok pozitívumot felsorolhatunk, ezek benne is vannak egyébként Harkin asszony dokumentumában. Szeretnék tehát csatlakozni a pozitív kicsengéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony kap most szót. Köszönöm. Én is teljes mértékben egyetértek Darden úrral és Bauer asszonynal, rendkívül kemény tárgyalásokat tudunk magunk mögött. Tényleg mindent megtettünk, ami csak tőlünk tellett, hogy megfelelő eredményre juthassunk. Hát úgy gondoltuk, hogy majd a gazdák okozzák a legnagyobb problémát, és utána végül is a fiatalokkal kapcsolatban kellett a legkeményebb vitákat lefolytatnunk úgy, hogy végül nem is a gazdák, hanem a fiatalok kapcsán voltak a legkeményebb viták, és mindannyian csak remélhetjük, hogy a tagállamok bölcsen fogják felhasználni ezeket a pénzösszegeket. Úgy gondolom, hogy a szöveg tényleg sokkal jobb, az új alap jobb lesz, gyorsabb lesz, mint a jelenlegi alap. Sokkal szélesebb lesz ennek a felhasználása, és sokkal célzottabb is lesz majd ennek a felhasználása, és ez tényleg azokhoz a dolgozókhoz kerül majd ez a pénz, akik a legjobban rászorulnak erre, és remélem, hogy a szavazás is pozitív eredménnyel zárul majd. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket, és Hárkin asszony nevében is köszönöm szépen a remek együttműködést. Akkor nézzük a 12-es napi rendi pontot. Pénzügyi hozzájárulás a vállalatok bevételéből való munkavállalói részesedés. 89 módosító indítvány érkezett. Right. Okay, yeah, I thought I was doing this after voting, but... Uh... Benion úr, jaj, hát én azt hittem, hogy erre a szavazás után kerítünk sort, de hát mm, mindegy, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a módosítókért. Elég sok módosító érkezett, ezek közül a legtöbb pozitív, hát nem mindegyik, de a legtöbb pozitív és úgy gondolom, hogy ezeknek a nagy része követi azt az általános vonalat, amit én is követni kívánok, a többiről pedig beszéltem a kollégákkal még a szöveg megfogalmazásakor. Nekem is vannak módosító indítványaim, amelyek olyan pontokat tisztáznak, amelyek például a nagy, közepes vállalkozások, illetve a KKV közötti különbséget, illetve ezeknek a státuszát fektetik le. Ezek az én módosító indítványaim. Ezen kívül még két módosítót benyújtottam a legjobb gyakorlatok kapcsán is, és ami pedig ezt az egész témát illeti, itt vannak ugye az én módosítóim, és itt vannak a kollégák módosítói én mindenképpen remélem, hogy megfelelő kompromisszumokat tudunk majd kidolgozni a legfontosabb témákban. Egy-két olyan probléma lehet, ahol esetleg még zökkenőkre számíthatunk. Szeretném elmondani, hogy a jelentésben szeretnénk a bizottságtól egy tanulmányt kérni, egy olyan tanulmányt, amely a megvalósításra vonatkozik, illetve ezen kívül egy hatásvizsgálatot is. Nem azt kérjük, hogy a végrehajtás azonnal megtörténjen, csak egy végrehajthatóságot felmérő tanulmányra lenne szükség tehát ez csak egy olyan tanulmány lenne, ami a gyakorlati megvalósíthatóságot vizsgálja. Az eredeti szövegben megmagyaráztam nagyon sok dolgot, például azt, hogy a tagállamok fiskális, illetve munka jogát természetesen nem kívánjuk befolyásolni, igazából csak a mindenféle vállalat típusok számára a legjobb gyakorlatokat szeretnénk itt feltárni, amelyek az információhoz való hozzáférést és az átláthatóságot javítják. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi tagállamokban működő rendszerekhez képest ez mindenképpen jobb lenne, és ez különösen fontos a határokon átnyúló vállalkozások szempontjából, úgyhogy remélem, hogy ezen a ponton kompromisszumra jutunk majd. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy az IFP sémák csak további kockázatokat jelentenek majd a dolgozók számára, és a kompromisszumos szövegekben benne lesznek majd az új garanciák, amelyek ezt megakadályozzák. Tehát tudjuk, hogy vannak kockázatok, de szerintem az eredeti jelentésben is egyértelmű volt, hogy ezeknek a kockázatoknak a jelentőségét, illetve természetét meg kell vizsgálni, és ennek megfelelően kell fellépni. Tehát valószínűleg nem tudjuk teljesen megszüntetni, felszámolni ezeket a kockázatokat, de természetesen csökkenteni azért tudjuk őket és mindenképpen egy rendkívül pozitív és gyakorlatias megközelítést kell alkalmazni, mert úgy vélem, hogy mind a munkavállalóknak, mint pedig a munkaadóknak ez pozitív eredménnyel járhat a jövőben. Köszönöm szépen, Evelyn Régner. Köszönöm, elnök asszony. Azokhoz tartozom, akik eh, elég sok eh, módosítót benyújtottak, 35-öt összesen. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy először is az együttműködés Benjen úrral, az előadóval zöggenőmentes volt, másodszorban pedig a módosítók nagy száma abból adódik, hogy van két számomra fontos kérdés, ami tulajdonképpen egyfajta vörös fonalként húzódik végig a módosítókon, és különböző helyeken hangsúlyozom ezeket. Az első téma ez a munkavállalók beleszólási pénzügyi részesedési joga. És éppen ezért egyértelmű az is, hogy azok, akik részt vesznek a munkában, információs konzultációs jogot kell, hogy kapjanak, de nem pusztán ezt, hanem többé-kevésbé ide tartozik az is, hogy a munkavállalók jogot kapjanak a vállalat vezetésében, és a rendszertől függően a szociális partnereket is be lehet vonni, attól függően, hogy milyen rendszerről van szó, akár a szakszervezeteket is. A másik vörös vezérfonal, amely számomra fontos, ez a, azon kockázatokra vonatkozik, amelyek összefüggnek a munkavállalói részesedéssel. Benjön úr messze menőleg az esélyekre helyezte a hangsúlyt, ami természetesen nagyon sok, nagyon fontos, hiszen nem szabad mindig óvatosnak lennünk, hanem azért némi kreativitásra is szükség van, új modelleket is ki kell dolgoznunk, tehát ez nagyon pozitív, és ki is kell emelni. Ugyanakkor hangsúlyoznám azt is, hogy van bizonyos kockázat, méghozzá az, hogy itt egyrészt munkavállalókról van szó, akik elveszíthetik állásukat, ami ugye bárkivel megtörténhet, de kettős kockázatot is viselnek, mert a tőke részesedésüket is elveszíthetik. És pontosan ezért kellő körültekintéssel kell eljárniuk. A rendszer jó, de azért fontos az óvatosság. És most áttérnék arra a pontra, amelyet Benyon úr is hangsúlyozott, nevezetesen a 29. rendszer. Azokhoz tartozom, akik kezdetben azt is azt gondolták, hogy hát annyira régóta foglalkozunk ezzel a témával már, hogy jó lenne talán túllépni rajta, de a helyzet valóban az, hogy eltérőek a nemzeti rendszerek, és éppen ezért szükséges az, hogy egy kicsit tartózkodjunk. Láttuk, hogy ha más kollégák módosítóit tanulmányozzuk, vannak jó néhányan, akik azt hangsúlyozzák, hogy a 29. rendszertől tartózkodjunk, és azokhoz tartozom, akik először is körültekintően vették szemügyre ezt a kérdést, időközben pedig még inkább tartózkodó lettem. A bizottságtól tanulmányokat kell kérnünk, hiszen ha egy ilyen témával foglalkozunk, nagyon fontos, hogy kellő tanulmányokat kapjunk, amelyek megvilágítanak bizonyos kérdéseket, és elgondolkoztatnak bennünket, de azért egy kicsit tartózkodó vagyok, mert szerintem nem érkezett el még a 29. rendszer pillanata. További konstruktív tapasztalatokat kellene szereznünk, és mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy nemzeti szinten támogassák ezt a fajta tapasztalatszerzést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más nem kért szót, úgyhogy megadom a szót a bizottságnak. Pacsela asszony vagy Ertigen úr szeretne hozzászólni valamelyik őjük. Egyik sem? Köszönöm. A bizottságnak nincsen hozzáfűzni valója a módosítókkal kapcsolatban. Bien, alors je vous remercie. Donc on Elnök, köszönöm szépen. Akkor a kompromisszumos módosítókat... Elnézést. Előadó úr, Phil Benyon. Szeretne hozzászólni? Nagyon röviden. Köszönetet mondanék Regner képviselőnek az észrevételeiért, és el kell, hogy mondjam, hogy ő volt a fő hozzászóló a kérdésről folytatott vitában, és az észrevételei az én saját észrevételeimet is tükrözik. Folytatjuk az együttműködést, a konzultációt és jó kompromisszumokat szeretnénk kidolgozni. Euh, Elnök. Nos, hát ezt rendkívül fontosnak tartottam. A kompromisszumos módosítókat november 25-én fogjuk megvizsgálni, december 5-én szavazunk, majd pedig januárban próbáljuk plenáris elé vinni, vagy februárban. A négyes napi rendi ponthoz értünk. Itt Egy állásfoglalásra vonatkozó indítványt szeretnénk novemberben elfogadni a plenárison, melynek témája az EMU szociális dimenziója. Egy feltendő szóbeli kérdés után, amelyet a bizottságnak fogunk feltenni. El kell, hogy mondjam, hogy a szóbeli kérdéssel kapcsolatos szavazáson nem voltam ott, és sajnálatosnak tartom, hogy a szakbizottságunknak nem sikerült megállapodásra jutnia a tanács által is feltendő szóbeli kérdéssel kapcsolatban, mivel hogy a bizottság közleménye, amelynek témája az EMU szociális dimenziója, három európai tanácsülés után született meg, ezen három tanácsülésen kérték, hogy ö, vessék fel ezt a kérdést és vitázzanak róla, most pedig a tanács napirendjére került. Sajnálatosnak tartom, hogy a bizottságnak feltettük ezt a kérdést. Ez persze önmagában nagyon jó, de ami a főbb üzeneteinket illeti, azt a tanács felé kell feltennünk, hiszen a tanács kezében van ezen kérdésnek a jövője. Ettől függetlenül az igaz, hogy az állásfoglalásra irányuló indítvány alapján, amelyet beterjesztettek, 124 módosítót nyújtottak be. Tegnap a, frakció, a frakciók képviselőivel 20 kompromisszumot sikerült megfogalmaznunk. Azt gondolom, hogy ezek segítségével sikerül majd állást foglalnunk ezen rendkívül fontos kérdésben amikor megnézem a, kompromisszumom, a kompromisszumok tartalmát, ezek lefedik azon kérdéseket, amelyeket a bizottság felvetett, és lehetővé teszik, hogy előrelépjünk ezek alapján, egyebek között azáltal is, hogy feltesszük a kérdéseket, hogy a mutatókat hogyan határozta meg a bizottság, és azzal kapcsolatban, hogy a bizottság hogyan fogja figyelembe venni ezen mutatókat, hiszen az egy dolog, hogy létrehozzuk a mutatókat, egy másik dolog az, hogy mire használjuk fel azokat. Például annak a lehetőségéről van szó, hogy a gyermekszegénységet, vagy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, vagy a hajléktalansági mutatókat is bevegyük ebbe a körbe. Ezekkel kapcsolatban sikerült konszenzusra jutnunk. És azzal kapcsolatban is, hogy ezen mutatókat hogyan fogalmazzák meg. A szociális partnerek kérdésén túlmenően az Európai Parlament szerepének kérdését is felvetettük, és ez nagyon fontos része a szövegnek, amelyet figyelembe kell venni. Nem akarok most ismét rátérni a 20 kompromisszum egyes részleteire, hiszen az túl sok időt venne igénybe, de még egyszer szeretnék köszönetet mondani az összes felelősnek, frakció képviselőjének, és remélem, hogy a tegnap este kialakított kompromisszumot sikerül majd támogatniuk Természetesen azon túlmenően, hogy ezen kompromisszumokat létrehoztuk, bizonyos bekezdések, amelyek az eredeti változatban már benne voltak, ebből kikerültek. Gondolok itt a Q preambulumpontra és a tízes a 9-es és a 10-es bekezdésekre, tehát az erre, ezen szövegrészekre vonatkozó módosítókat természetesen okafogyottnak tekintjük. Cornelissen asszony kért szót, majd pedig Őri Csaba, majd pedig Alejandro Szerkesz. Cornelissen képviselő. Thank you, Mrs. Chair. Um... Köszönöm, Egyértelmű a kérdéssel kapcsolatban, hogy elég eltérnek a vélemények a frakciók között és a frakciókon belül is, és el kell, hogy mondjam, hogy én csalódott voltam a Shadow ülésen tegnap este, hiszen sokkal gyengébbek ezek az eredmények, mint az eredeti szöveg volt. Elég furcsának tartom ezt, hiszen a az európai szemeszterrel kapcsolatban az egyes jelentésekben kértük a szociális mutatókat rendszeresen az elmúlt két év során, de két frakció kivonta magát az alól, hogy megpróbálják így a gazdasági kormányzást javítani. Tehát lehetséges, hogy tudunk statisztikai adatot begyűjteni arról, hogy a szegénység, a munkanélküliség mennyire nő, de közben ezen mutatókból nem adódik az, hogy bárki bármit tenne ezek ellen. Úgyhogy hát nem értem, egyszerűen nem értem, hogy hogy lehet ezt a polgárok előtt megvédeni, azon polgárok előtt, akiket érint a munkanélküliség és a szegénység. Ennek ellenére én azt remélem, hogy a plenáris elé be tudjuk majd terjeszteni ezt az állásfoglalásra irányuló indítványt, hiszen a tanács és a bizottság tovább lépés közben a parlament saját magát zárja ki ebből a folyamatból. Köszönöm a szót, eh, elnök asszony. Én nem csodálkozom annyira, hogy eh, különbözőek a, a vélemények. Az ellentmondás lényegében abból fakad, hogyha jól értelmezem a helyzetet, hogy van egyrészt egy megállapodás a eh, Európai Monetáris Unió szociális dimenziójának a, a létrehozásáról, másrészt meg van az alapszerződés, amely, amely nem engedi azt, hogy európai szintről az alapszerződésben nem rögzített kötelezettségeket rójanak a tagállamokra. Itt nemzeti hatáskörök vannak, és ez a két szempont, ez a két döntése, hogyha úgy tetszik a Európa legfőbb vezetőinek, ez egy ellentmondásban van egymással. Ha jól tudom, ugyanerre a következtetésre jutott maga az Európai Tanács is, tehát itt azért várhatók még további további viták. Azt szeretném mondani, hogy valóban sikerült egy csomó kompromisszumot létrehozni, ezeket nagyrészt támogatni tudjuk. Mi nem fogjuk tudni támogatni az I, az F és az L kompromisszumot. Továbbá van egy pont, ami valóban egy kulcspont számunkra, és a, végső szavazást is ettől tesszük függővé, ez pedig a 109-es módosító indítvány. Azt gondoljuk, hogy nincs itt az ideje, és nincs semmilyen realitása egy közös európai munkanélküli biztosítási rendszernek. Azt gondolom, hogy ezek az észszerűségen túl, ráadásul a jogi alapja sincs meg, tehát ez olyan pont, amit semmilyen körülmények között nem tudunk elfogadni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alejandro Szerkász. Alejandro Cercas, majd Filip de Becker. Köszönöm szépen. <coughs> okay. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt, még mielőtt magára az állásfoglásra áttérnék, ha megengedítenék egy észrevéltelt egy függőben levő kérdésről. Egy kicsit elléptünk már a megoldás irányába, hogy valóban meg tudjuk vitatni ezen kérdéseket a tanácssal, hiszen valóban nevetséges, hogy ne tudjunk egy eszmecserét tartani a tanácssal, főleg ha azt nézzük, hogy ezen kérdések nagy részét a tagállamokban kell megoldani. Annak ellenére, hogy novemberben nem tudjuk ezt lezárni, még fennáll annak a lehetősége, hogy a frakciók azt kérjék, hogy a tanács is részt vegyen a vitában. Azt hiszem, hogy ez az az út, amelyen el kellene indulnunk az elkövetkező napokban. Ami az állásfoglás tervezetet illeti, tegnap részt vettem a kompromisszumok megszövegezésében, és ahogyan ez lenni szokott az ilyen bonyolult helyzetekben, egy ilyen összetett kérdéskörben, tekinthetjük úgy is, hogy a pohár félig tele van, de úgy is, hogy félig üres. Ha megnézem a módosítók nagy részét, azokat, amelyeket én terjesztettem elő, ezek okafogyottá váltak, vagy kompromisszumokba épültek be. Bíráltuk ugye az elmúlt évek során a különböző kérdéseket, és most nincs egyensúly az európai szemeszter kapcsán de úgy tűnik, hogy az Európai Néppárt nem akar tovább lépni, úgyhogy én akkor úgy tekinteném, hogy a pohár inkább félig tele van, mint félig üres. Hogyha a parlament egy állásfoglást tud kidolgozni, amely örömmel fogadja ezt az apró lépést, amelyet a bizottság tett, ha elfogadjuk azt, hogy van egy szociális pillér, és elfogadjuk azon kompromisszumokat, amelyeket a, amelyek a mutatókat javítják, akkor azt mondhatom, hogy a frakcióm számára kedvező az állásfoglás nagy része, és most arra számítunk, hogy az utolsó pillanatban ne legyenek meglepetések, mert a néppárt tett már ilyet az utóbbi időben például, amikor ugye be kellett nyújtanunk az új kompromisszumot, amikor az automatikus stabilizátorokról volt szó, Remélem, hogy nagy többséggel sikerül ezt elfogadni itt és a plenárison is, és a mi szakbizottságunk aktív szerepet kapjon annak érdekében, hogy Európában foglalkozunk végre behatóban azokkal is, akiket leginkább sújt a válság, és akik leginkább kell, hogy erőfeszítéseket tegyenek a megélhetés és a munkavállalás érdekében. Köszönöm. Philippe de Bakker. Philippe de Bakker, tessék. Köszönöm szépen. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a tényleg gyors és zöggenőmentes együttműködésért. Még tényleg tegnap este is dolgoztunk ezeken a kompromisszumokon és végül itt van most ez az állásfoglalás tervezet, ami szerintem eléggé kiegyensúlyozott. Voltak olyanok, akik tovább akartak menni, voltak, akik úgy gondoltak, hogy már így is túl messzire mentünk, de hát végül is azt hiszem, hogy megtaláltuk a megfelelő egyensúlyt. Mint ahogy tegnap is elmondtam már, tegnap este, az árnyékjelentéstevők ülésén a legtöbb kompromisszumot tudjuk támogatni. A CFIPT-út nem tudjuk támogatni, a többit igen. És a jelenlegi helyzetben a 109 és a 124-es abszolút vörös vonal az én politikai frakcióm számára. Az igaz, hogy úgy gondoljuk, hogy amikor valamilyen válságos helyzet áll elő, gazdasági válság áll elő, akkor vizsgálnunk kell ezeknek a szociális mutatóknak az állását. Ugyanakkor a tagállamoknak a gazdasági kormányzáson belül nem csak rövid távon, hanem különösen hosszú távon is meg kell hozniuk a megfelelő döntéseket. Tehát ezt az üzenetet mindenképpen át kell vinnünk. Magát az szállásfoglalási indítványt tehát támogatjuk, mert úgy gondoljuk, hogy ez a bizottság és a tanács irányában megfelelő üzenet a parlament részéről, és reméljük, hogy tényleg sikeresen végig tudunk majd menni ezen az úton. Köszönöm szépen minden egyes kollégának a hozzászólást. Ezek nagyjából tükrözik azokat a tárgyalásokat, amiket tegnap este folytattunk le. Végezetül én is szeretném kihasználni az alkalmat, hogy visszatérjek a leginkább kritikusnak tekinthető ponthoz, hát több kritikus pont is van, az egyik rögtön az, hogy mi legyen a mutatókkal. de azt hiszem, hogy ha elindulunk ezen az úton, akkor mindannyiunknak be kell látnunk, hogy elég nehéz út lesz ez, de Leginkább egy darab módosítóra szeretném most kihegyezni a mostani vitát, ugyanis úgy tűnik, hogy a nyári szünet után, amikor visszatértünk, akkor a liberálisok elég komoly változtatáson mentek keresztül. A 108-as módosító kapcsán mondja az elnök asszony, úgy tűnik, hogy ebből nagyon komoly ügyet fogunk most csinálni. Na most, hogyha megnézzük, hogy a különböző tagállamokban hogyan változott a vélemény, a különböző fővárosokban hogyan változik a vélemény, akkor azt látom, hogy a közös munkanélküli segély, ami akkor a tolmácsok szerint mégiscsak a 109-es cikk és nem a 108-as, ez a közös munkanélküliségi segítségnyújtási séma, ez egyfajta szolidaritási mechanizmus. Tudom, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket tesz mindenki, minden egyes tagállam a szolidaritási témában. Természetesen Ciprusnak, Görögországnak, Spanyolországnak, Portugáliának segítséget kell nyújtani, és így tudja magát egységében megvédeni az eurozóna. De azért ne feledjük el, hogy van ára, méghozzá minden értelemben van ára ennek a szolidaritási fellépésnek. A trojka munkáját sem szabad elfelejtenünk ezekben az imént említett tagállamokban. És ezen is túlmenve látjuk, hogy az európai gazdasági közösség azért nagyon komoly hiányosságokkal küzd, lássuk csak azt, hogy hogyan próbálunk megbirkózni ezzel a válsággal. Először is nézzük meg a szolidaritási mechanizmusokat a bankok között, és még hogyha ez létezik is, akkor is egyfajta beruházási szolidaritást én nem látok Európában. Itt van a Sixpack, itt van a Tupac, itt van a fiskális csomag, és itt vannak a szankciók, amelyeket már érvénybe léptettek. Na de most mégiscsak úgy tűnik, hogy amennyiben az eurozóna szeretne továbbra is fennmaradni, ami mindenki érdeke, mind a 28 tagállam érdeke, akkor úgy tűnik, hogy valódi és működő szolidaritási mechanizmusokra van szükség. Beszéltünk arról, hogy esetleg kölcsönösé kellett tenni az adósságokat, de ebbe a vitába tulajdonképpen belekeveredtek azok az érvek is, amelyek elhangzottak egy itteni parlamenti meghallgatáson is, ennek a mechanizmusnak a felállításáról. És itt arról van szó, hogy 2010 óta figyeljük az automatikus stabilizátorok működését, és úgy tűnik, hogy ezek veszítenek most már a relevanciájukból. Ugyanis 2009-ig minden szakértő azt mondta, hogy az Európai Unió és az eurozóna jobban fel van fegyverezve, hogy szembenézzen a válsággal, mint az USA, azért, mert nagyon erős automatikus stabilizátoraink vannak de azt kellett észrevennünk, hogy 2010 óta a költségvetési konszolidáció és válságból kivezető mechanizmusok pontosan ezeket az automatikus stabilizátorokat rombolták szét. Úgyhogy itt most a kör négyszögesítését próbáljuk megvalósítani. Aztán pluszban még itt van ez a javaslat, ami csak egy választható opció, nem az egyetlen javasolt megoldás csak egy opció, csak egy lehetőség, amivel kapcsolatban a bizottságnak még el kell végeznie a rákirót munkát, mondjuk például egy zöld könyv elkészítésével, és meg kellene nyitnia tényleg a nyilvános vitát. Hiszen ez még csak egy javaslat. Hogyha másoknak jobb javaslataik vannak, akkor nagyon szívesen követem ezeket, megvizsgálom ezeket, és véleményt mondok róluk, de egyelőre ez az a javaslat, ami itt van előttünk. Lehet, hogy lesznek más javaslatok, de azért olyan rengeteg javaslattal nem bombáznak minket. Úgyhogy a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi feltételek mellett nem mondanám éppenséggel optimálisnak az eurozóna működését és az valószínűleg nem elég, hogy a deficiteket konszolidáljuk, mert attól még önmagában a makroökonomiai egyensúlytalanság nem fog megszűnni, és ennek a negatív hatásai az automatikus stabilizátorokra és a szociális szféra, szférára nézve nem fognak eltűnni. Hát elnézést kérek, hogy egy kicsit így felpaprikáztam magam, és ilyen sokáig beszéltem erről a témáról, de hát látom, hogy ez a font, az állásfoglalás szempontjából egy kulcsfontosságú pont lesz, és csak szerettem volna még egyszer elmondani, hogy mennyire támogatom ezt a javaslatot, és mennyire sajnálom, hogy további üzeneteket nem tudtunk beépíteni ebbe a szövegbe. Hát most látom, hogy a kompromisszum valószínűleg ezen a módosítón áll vagy bukik, de hát mindenképpen el akartam mondani a véleményem. Másnak nem adok szót, most már vége a vitának ügyrendi pont, de valódi ügyrendi legyen aztán, Cornelissen asszony parancsolja. Valódi ügyrendi pont lesz, egyetértek az elnök asszonynal a tartalomban, de én úgy gondolom, hogy vitával egybekötött állásfoglalásra van szükség a plenárison. És a 109-es az tényleg egy nagyon vitatott módosító, úgyhogy akkor ezt most szeretném ezen el visszavonni. Jó, akkor a plenáris elé kerül ez az állásfoglalás, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban egy régebbi szavazásnál a szóbeli választ igénylő kérdésről már megegyeztünk, ez a bizottságnak benyújtott kérdés. Az első paragrafusban kettő kompromisszum található, az íről szavazunk először, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette, illetve azt kérik a kollégák, hogy az i-t ellenőrizzük, akkor a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 27 támogató szavazat, 17 ellenszavazat, tartózkodás nincs, tehát elfogadtuk. Akkor most a H kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 Őri Csaba mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54 Becker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 Becker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 Becker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57 Becker mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, tehát az 57-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 29 támogató szavazat, 16 ellenszavazat. Egyértelműen elfogadtuk, rosszul láttam tehát. J kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 58-asról, a zöldek részéről kiegészítésként szavazunk mellette, 58-as még egyszer mondom mellette, ellene, tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük az 58-ast, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 20 igen, 25 nem, tehát igen, valóban elutasítottuk. 63 Becker mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64 zöldek mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 65 Becker mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk, tehát a 65-öst ellenőrizzük. Hatvanötösről lezárom a szavazást. 22 igen, 23 nem tényleg kellett ezt ellenőriznünk, szoros volt a verseny, elutasítottuk. Gondolom Becker úr azért nem fog sírni, mert már egy csomó módosítóját elfogadtuk eddig. 66, 67, 68 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72 egy szóbeli módosítóval, tehát 72 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Valamit kihagytam, úgyhogy most beülünk az időgépbe és visszamegyünk. A 69-est és a 70-est azt hiszem, hogy kihagytam. 69 szerkász mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 70 a zöldektől mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, akkor most visszaugrunk, 73, egy törlés mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk el kompromisszum, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük az L kompromisszumot, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 32 támogató szavazat, 13 ellenszavazat, tehát egyértelműen elfogadtuk. Hetvennyolc zöldek mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 79 zöldek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as, ez egy törlés, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. M kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes bekezdés, N kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es Becker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as bekezdés Ó kompromisszum, négy frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 szerkász, ez kiegészítésként megszavaztatom mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. A 9-esre vonatkozót visszavonták, 96 szerkász mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük le, a 96-ost fogjuk ellenőrizni. Illetve, bocsánat, mondja az elnök azt, hogy azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük, a 96-ost ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 37 támogató szavazat, 8 ellenszavazat nem is tudom, hogy hova néztem, annyira egyértelmű az eredmény, de hát mindegy, azért ellenőriztük. 97 szerkász mellette, ellene, tartózkodás, egyértelműen elutasítottuk. A 10-es bekezdésnél az elsőt visszavonták, akkor nézzük a 11-es bekezdést, 102 és 103 együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Úgyhogy akkor a 104 szerkász jön mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, úgyhogy a 11-es az eredeti verziójában mellette, vagy nem így van, kérdezem a titkárságtól. Nem így van. Jó, akkor a 11-est automatikusan elfogadtuk annak eredeti verziójában. Jó, akkor erről nem is kell szavazni, bocsánat. 12-es bekezdés, 105, 106, 107 egyben mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. P. Kompromisszum, EPP, SD és a zöldek. Azt kérik a kollégák, hogy ellenőrizzük az előzőt, úgyhogy akkor megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 23 igen, 21 nem. Vagyis akkor ezt elfogadtuk, és akkor a kompromisszum pedig kiesik, pedig ebben megegyezett az LPP, e az SND és a zöldek. Hát ez engem eléggé meglep ez az eredmény, és az is meglep, hogy a szavazás előtt az illető frakció nem tájékoztatott minket arról, hogy megváltoztatta a véleményét. Non mais si vous votez, écoutez, Na jó, akkor most figyeljenek ide, kedves kollégák! hogyha a törléseket megszavazzuk, amik a kompromisszum ellenébe mennek, akkor nyilván nem szavazhatunk a kompromisszumról, ez alapszabály. Mi? Engedje meg, Engem is meglep, mert ha így szavazunk, akkor az megzavarja az embereket. Volt, aki tévedett a frakciómban, mert általában a kompromisszumra szavazunk először. Először a kompromisszumra kellene szavaznunk, és azt követően a módosító indítványokról. Viszont a kompromisszum elsőbséget kell, hogy érvezzen, azt hiszem, hogy más alkalmakkor is eh, így jártunk el, és ez most megzavarja az embereket, az emberek tévednek. Szerintem a kompromisszumról megismételhetnénk a szavazást, mert hibás a szavazólista. Nálunk. Elnök asszony, Elnök asszony, azt szeretnénk kérni, hogy ismételjük meg a szavazást a kompromisszumos indítványról, a P kompromisszumról. Eh, Hogyha meg kell ismételni a szavazást, akkor a 105, 106, 107-ről fogjuk ezt megismételni, mert ezek ütötték ki a kompromisszumot. Van itt némi zavar, azt látom, hogy milyen sorrendben szavazunk a különböző módosítókról. A titkárság éppen az imént mondta el nekem, hogy a kompromisszum előtt kell a törlésre vonatkozó módosítókat megszavazni hogyha a kollégák és az EPP-s koordinátor például konkrétan azt kéri, hogy a 105, 106, 107-et szavaztassam újra, akkor ezt megfontolom. De legalábbis az EPP-s koordinátor akkor ezt most kérje tőlem hivatalosan. Őri úr, parancsoljon! ellenére, hogy a P-kompromisszumban benne van az én 108-as módosítóm, de mi ezt megvitattuk, és én kisebbségben maradtam a saját ö, ö, ö, csapatomon belül, tehát a, a, a többség azt kérte, hogy se zöld könyv ne legyen, se automatikus stabilizátorokról ne essen ö, ö, szó a szövegben. A, a 105, 106, 107 ezeket tartalmazta, ezért mi ellene szavaztunk, és következésképpen ez megfelel annak, ami, amiben maradtunk a, egymás között. Van ilyen, hogy a demokrácia... Um, cher, cher je comprends. Kedves koordinátor úr, értem én ezt, de akkor esetleg olvassa újra a P kompromisszum szövegét, ha lehet abban a formában, ahogy azt tegnap este megfogalmaztuk. Ugyanis tegnap este a P kompromisszum, ami mindenki előtt ott van, kedves Csaba, egészen pontosan azt a kompromisszumot tartalmaz, amit ön is szeretne, ugyanis azt mondjuk, hogy sajnálja azt, hogy hiányoznak a stabilizátorok a 2013. október 2. bizottsági közlemény szövegéből. Ez van konkrétan benne, nem több, nem kevesebb. Tehát az automatikus stabilizátorok és a zöldkönyv nincsenek benne. A P kompromisszumban nincsenek. Elnök asszony, én azt eh, szeretném kérni a többi koordinátortól is, hogy e, ismételjük meg a szavazást, mert abszurd az, hogy a néppárt tegnap megállapodott velünk egy kompromisszumban, és eh, most eh, a néppárti kompromisszumtól eltérő módon eh, szavaznak. Automatikusan, mechanikusan szavaz így az ember, de a képviselők, akik eh, szeretnének újra szavazni, mert eh, nem a szándéknak megfelelően szavaztak, azt hiszem, hogy ez egy olyan kérés, amelyet megpróbálhatunk, hogyha senki sem ellenzi, és akkor így a szakbizottság véleményének a többségét is tiszteletben tartjuk. Ez nem a demokrácia ellen irányul, hanem ez éppenséggel a demokrácia mellett szól. Én változatlanul nem látom, hogy ö, ö, miért üti ki a 105, 106, 107 a, komprom, a P kompromisszumot a P kompromisszum ugyan hasonló, de nem, pont, de, de nem ugyanaz, mint amik ezekben vannak. Tehát én azt gondolom, hogy lehet szavazni a P kompromisszumról. A 105, 106, 107-es formában ellene voltunk, a P kompromisszum formáját el tudjuk támogatni. Van ellenvetés azzal kapcsolatban, amit Őri Csaba most elmondott? Nincs. Jó, akkor ez azt jelenti, hogy a P kompromisszumról szavazunk. Eszeje asszony, hát én is azok között vagyok, akik módosító indítványt nyújtottak be, és szeretném elmondani, hogy vannak köztünk olyanok, akik ezt a teljes 12-es bekezdést törölni akarják. És tulajdonképpen ezt a szavazást mi megnyertük, Úgyhogy nagyon furcsa, hogy ezek után most megismételjük ezt a szavazást. Én szerintem ezt a szavazást megfelelőképpen lefolytattuk, és mi ezt megnyertük. Tehát a politikai eredmény nem mindig olyan, ami mindenki számára tetszetős, de megszületett a szavazás eredménye, ez a politikai eredmény, és mindenkinek azt mondom, akinek ez nem tetszik, hogy tessék elfogadni az eredményt. Nem akarom újra nyitni a vitát. Meghallgattuk Őri Csaba javaslatát, amely alapján a P kompromisszum, tehát nem a 12-es bekezdés, a P kompromisszum, ami egy új pont, amelynek végül is semmi köze ahhoz a tartalomhoz, amit a 12-es bekezdésben eredetileg szerettünk volna látni, hogy erről tehát külön szavazzunk, a 12-es bekezdéstől külön. Így szavazunk. Tehát P kompromisszumról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Tizen, a 109-es módosítót visszavonták, a 13-as bekezdés 110-es módosítója, szári Eszája, ez törlésre irányul, emiatt tehát a Q kompromisszum okafogyottá válna, ezzel kapcsolatban néppárt, SND, zöld, ALDE megállapodás. Ki támogatja a 110-est? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Rendben, akkor a Q kompromisszumról szavazunk, négy frakció, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 13-as bekezdés után 112-es módosító Danuta Jezlovjecka. Ezzel kapcsolatban van egy szóbeli módosító, amit az előadó elfogadott, tehát a 112-esről így módosítván szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as után 113-as módosító. Oka fogyott? Nem. A zöldek nyújtották be. Kompatibilis az O kompromisszummal, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es bekezdés R kompromisszum, néppárt SND Aldezi zöldek, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös bekezdés. Elnézést, Cornelissen. Most látom, hogy a P kompromisszum után külön kiegészítésként kellene a kompromisszum P-hez még egy módosítóról szavazni, a stabilizátorokról. Nem hiszem, hogy mi erről szavaztunk volna. Igazam van? Szerintem erről a kiegészítésről sohasem szavaztunk. Igen, de azt láttuk, hogy a 12 est töröltük, és a, kompromisszum, a P kompromisszumot új részként szavaztuk meg, tehát erről a vitáról most nem szeretnék újból beszélni. Szerintem mindenki ezzel az értelmezéssel egyetért. Őri úr? Rendben. 15-ös bekezdés. Két módosító van törlése irányul, a 116-os Szárjesszaja és a 117-es Filip de Becker részéről törlésre irányult, tehát ett miatt okafogyottá válna az ESZ kompromisszum a néppárt, SND, ALDE és zöldek részéről. Mellette, 116-117-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tehát az ESZ kompromisszumról beszélünk, négy frakció nyújtotta be mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 119-es módosító zöldek mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 119-eset. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 19-en ellene, 4 tartózkodás, elfogadtuk. 16-os bekezdés. 120-as módosító Szeriel törlése irányul, amelyel a T-kompromisszumról nem szavazhatnánk. Mellette, a 120-as mellett ki van? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tehát a T kompromisszumról szavazunk, három frakció részéről, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hetes A tekintettel rész hetes pontja berez módosítása mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes ö, tekintve Alejandro Szerkász mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 15-ös tekintettel után a zöld módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 15-ös tekintettel után Alejandro Szerkesz 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D. Preambulum pont A kompromisszum, három frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az E után hatos módosító Őri Csaba mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a hatost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Mindenki szavazott, lezárom. 20 mellette, 25-en ellene elutasítottuk. F prambulum pont hetes módosító Csaba őri törlése irányul mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. G prambulum 9-es módosító Alejandro Szerkász mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as Őri Csaba mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk a géprambulum pont után tízes módosító zöldek mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. H pont B kompromisszum három frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I preambulum pont 13-as módosító Üri Csaba mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 13-asat ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. 22-en mellette, 22-en ellene, így nem fogadtuk el. Most tehát a 14-es módosító Alejandro Szerkász mellette, ellene, ki, ki szavaz, tehát ki van ellene, ellene, nem szavaznak ennyien. Akkor ellenőrizzük, a 14-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 25-en mellette, 20 ellene, nem volt tartózkodás, elfogadtuk. Emprambulum.c kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az M után 17-es módosító okafogyott. Még mindig az M preambulum pont után 18-as módosító zöldek mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. N preambulum pont 19-es módosító szerélszája, amely törlésre irányul a D kompromisszum törlésére. 19-es mellette törlésre irányul, amivel megvétoznánk a kompromisszumot. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tehát a D kompromisszumról három frakció szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. O preambulum pont 3 törlése irányuló módosító 21, 22, 23-as Szarélszája, Őri Csaba, Filip Döbekker mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. El, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 23 a mellette, 24 e mellette, 20 ellene. Elfogadtuk. P. Prambulum pont. Ugyanezen szerzők nyújtottak be három módosítót, törlést, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 24-25-26-osat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-19, egy tartózkodás, elfogadtuk. A P után 27-es módosító Alejandro Szerkász mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 28-as Szerkász mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 29-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk a Q preambulumpontot töröltük, tehát az R preambulumpont R e kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. S preambulumpont 35 és 36-os módosítók törlése irányolnak mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. T preambulumpont 30 ellenőrizzük, tehát a 35-36-osat ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24-en mellette, 21-en ellene. Igazuk van, valóban ezt elfogadtuk. T. 35-ös módosító Philip de Becker. 30, 37-es módosító. Mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük, kevesen szavaztak a 37-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 20 ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. U, preambulum pont 3, módosító 38-39-40, amelyel ö, okafogyottá válna az F kompromisszum, tehát ki támogatja a törlése irányuló módosítókat? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ez kompromisszum így már nem érvényes. Ellenőrizzük. Szeri Eszája biztos akar lenni abban, hogy győzött, akkor ellenőrizzük. 38-39-40 eset. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24-en mellette, 21-en ellene, valóban elfogadtuk. Nem? Elnézést. Tehát 43-as Alejandro Szerkász mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, V. Preambulum 44-es módosító Philip Debecker mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. W G kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A W után 47-es módosító zöldek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X prambulum pont két törlése irányuló módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor az így módosított szövegről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33-a mellette, 6-an ellene és 6 tartózkodás. Köszönöm és számítok a frakciók támogatására azért, hogy ezt a kérdést és az ehhez kapcsolódó állásfoglalást a lehető leggyorsabban napirendre tűzhessük a plenárison. Most pedig a napirendet visszafele fogjuk venni. A második napirendi pont elnök közleményei. Még van több szavazás? Miről szavazzunk még? Ó, még sok szavazás van. Alors, alors nous en venons euh, nous en venons tout à fait essentiel à plein de votes. Igen, valóban egy csomó szavazásunk van, még meg is számolom. Még minimum három témában kell szavaznunk. Jó, először is nézzük a nyolcas pontot. Az egyes tagállamok számára az Európai Szociális Alapból biztosított pénzügyi allokációk Elizabeth Morán Sártyé. Kilenc módosító indítványunk van, és ezekről blogban fogunk szavazni mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, akkor az egész szövegről fogunk szavazni, méghozzá elektronikus módon a szavazást meg is nyitom. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom. 41 támogató szavazat, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadtuk, és gratulálunk az előadónak. Ezt a véleményt az Olbricht jelentésnél a Regi Szakbizottságban akkor most már figyelembe kell venniük. Nézzük a kilencest, Bauer Edit, a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésében a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedések. Egyes bekezdés, V kompromisszum, négy frakció tollából mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes B pontja V kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A B pont után 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 106-os, illetve a Nőjogi Bizottság 20-asa ugyanaz, erről együtt fogunk szavazni mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes cikk, egyes bekezdés, C, 108, Cornelis szem mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 2 egy új C, 109-es módosító Thomas Hendel mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 2.1c új, két egyforma módosító, a FEM 21-ese és Cornelissen 110-ese mellette. Nem, külön kell szavazni. A nőjogi 21-ese mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor most jön a 110 Cornelissen mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes bekezdés, illetve kettes cikk, egyes bekezdés D. Itt van két egyforma, a 111 Cornelissen és a FAM 22-ese mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor ellenőrizzük a 111-est mellette. Ja, ellenőrizzük, bocsánat, mondja az elnök azt hogy ellenőrizzük, akkor dolgozzanak a gépek, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 25 támogató szavazat, 20 ellen szavazat, valóban elfogadtuk akkor Thomas Handel 112 ese kiesett, vagy kompatibilis? Kompatibilis, akkor mégis szavazunk erről 112 Thomas Handel mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes cikk, egyes bekezdés, E pont. 113, Steinbrück zippel mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 114 Thomas Hendel mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 2-1G, X kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 2-1G, Y kompromisszum három frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 2-1G, 117, Steinbruck mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 118, Steinbruck és Zippel mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 2-1, A kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor jön a kettes cikk. A kettes cikk után C kompromisszum. Öt frakciótól mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Z kompromisszum, három frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum, négy frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő kompromisszumunk a T kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Akkor a hármas cikk utáni rész következik. 127 Cornelissen mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A FAM 25-öse mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 128 Cornelissen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk nőjogi 26-osa, ez kiesett. Úgyhogy akkor a C pont utáni részre kell ugranunk. Illetve a harmadik cikk kettes bekezdéséig előre kell haladnunk. Százharmincöt Cornelissen mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 132 Régnár mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 133 Becker mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 134 Steinbrück zippel mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 136-os kiesik, akkor következik a 137 Regner Steinbrück mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 138 ugyanazoktól plusz zippel mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes cikk címe, AA kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes cikk első bekezdése, BB kompromisszum, öt frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 144 Cornelissen Jean Lambert mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 145 Cornelissen mellette ellene tartózkodás. Ki is volt mellette még egyszer? Ellene tartózkodás. Jó, elfogadtuk. CC kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 5-2 bevezető része, 151 Oli Krisztánszem mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 5-2 A pontja, DD kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Az A pont után a FAM 31-ese mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a nőjogi 31-esét? Legyen úgy. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 20-20. Négy tartózkodás ez esetben elutasítottuk, de tényleg kellett ezt ellenőrizni. 5-2-B, J kompromisszum, három frakciótól mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Százötvennégy Cornelis szem mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Bauer asszony, a 17-essel mi történik? Ez beletartozik a kompromisszumba, vagy nem? 17-es Bauer asszony beletartozott a kompromisszumba, vagy sem? Jó, Bauer asszony azt mondja, hogy nem, akkor szavazunk róla mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52C, 155, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 156, Philip de Bakker mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. nőjogi 32-ese mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 5-3, itt kettő kompromisszum is van, EE kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. N kompromisszum ugyanattól a négy frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az 5-3 utáni rész következik, FF kompromisszum, négy frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatosnak a címe, itt két módosító van, a 165-ös és a nőjogi 33-asa, ezekről egyszerre fogunk szavazni. Mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. 6-1. Ellenőrizzük az előzőt? Ellenőrizzük, ez a hatosnak a címéről szól, 165 Cornelissen és a nőjogi 33-assal szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 25 igen, 19 nem. Egy tartózkodás, úgyhogy igen, igen, elfogadtuk. Akkor most jön a 6-1 és a GG kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az egyes bekezdés után két egyforma módosító van, 170 Cornelissen és a nőjogi 35-ös, ezekről egyszerre szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 171 Cornelissen Lambert mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. HB kompromisszum két frakciótól mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük. HB kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 23 igen, 22 nem. Tehát elfogadtuk. 7-1, 174-es, cornelis Lambert mellette, ellene, tartózkodás, elut elutasítottuk. Nőjogi 36-osa mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadta. 7-2, két kompromisszumunk van négy frakciótól, az első a HH, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 7-2 után két egyforma módosítónk van, a 183-as Cornelissen asszony tollából, illetve a nőjogi 38-asa, ezekről egyben fogunk szavazni. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7-2, 184-es, Bauer Karbnach mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kiesik, úgyhogy az új négyes fejezet következik, 185, Zippel, Steinbrück, Regnár, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hetes új, 186-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 187 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8.1, 188-as módosító Cornelissen mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8.2, 189-es módosító Steinbrück Zipper Regner mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? A 189-est jó. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 25 igen, 20 nem. Tartózkodás nem volt, úgyhogy tényleg elfogadtuk. 190, Cornelissen, Gondolom a 82-re vonatkozik ez is, és ez összeegyeztethető a 189-essel. Tehát 190 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 82 után 191, Steinbrück zippel mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes cikk, ellenőrizzük az előzőt, a 191-es szeretnék ellenőrizni? Jó, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 20 igen, 21 nem. Tartózkodás nem volt. 192. Cornelissa mellette. 192. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as kiesik, úgyhogy következik a 193 Philip de Bakker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 194 Philip Benyon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A tízes cikk első bekezdésénél van két egyforma módosító, ezekről egybe szavazunk, 195 Philip de Bakker és 196 Phil Bennion. Mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 195-196 egyben ellenőriztetik, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 24 igen, 19 nem, kettő tartózkodás született, úgyhogy egyértelműen elfogadtuk. A B kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas preambulum, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nőjogi hármasa mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes preambulum, két egyforma módosító van, 36 Cornelissen és a nőjogi négyese. Ezekről egyszerre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. négyes preambulum után a 37-es, de azt mondják, hogy a 36-ost ellenőrizzük, úgyhogy 36-os és a nőjogi négyese, ezt fogjuk ellenőrizni, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 25 igen, 20 nem, tartózkodás nem volt. Igen, igen, igazuk volt, elfogadtuk ezt akkor a négyes preambulum után Cornelisse 37-ese és a FAM 5-ös következik egyben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös preambulum D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor jöjjön a hatos kompromisszum, illetve az E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es módosító, Unguránó és Bauer Edith mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 44-est, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Egy szocialistával több van, mint kellene. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást most lezárom. 24 igen, 19 nem, és 2 tartózkodás, tehát akkor elfogadtuk. 7-es preambulum F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as preambulum FEM 7-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 47-es Cornelis szem mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 Cornelissen mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es preambulum H kompromisszum öt frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es preambulum I kompromisszum 4 frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es után a nőjogi 8-asa mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as preambulum a nőjogi 9-ese mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es preambulum, 62 Cornelis szem mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es után Cornelisse 63-asa és a nőjogi 10-ese egyben mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös preambulum L kompromisszum 4 frakciótól mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 16-os preambulum, 67-es Ungureánu mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es preambulum 68-as módosító Bauer Kávnok mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 68-ast. Szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 27 támogató szavazat, 13 ellenszavazat, 4 tartózkodás, tehát egyértelműen elfogadtuk. 18-as preambulum, 69-es és a nőjogi 12-ese ugyan arra vonatkozik, erről egyben szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as preambulum után M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kliveti 70-ese mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 71, ez kiesik, úgyhogy jön az O kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as preambulum P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es preambulum, Q kompromisszum, négy frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 21-es preambulum után az R kompromisszum, három frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es preambulum, ez mind kiesik, akkor a 22-es után a 10-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Még mindig a 22-es preambulum után a nőjogi 14-ese jön mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23-asnál az U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 24-es preambulum után a 96-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os preambulum, két egyforma következik, Cornelissen 97-ese és a FAM 17-ese mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es preambulum, 98 Thomas Handel mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Két egyforma következik Cornelissen 99 és a nőjogi 18-asa mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 27-es preambulum után a százas módosító következik Krisztenszen mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most az egész szövegtervezetről fogunk szavazni, annak módosított formájában, elektronikus úton a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 41 támogató szavazat, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás. Tehát ezt elfogadtuk, most a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, szintén géppel a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 41 támogató szavazat, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás és akkor most a tárgyalási mandátumról fogunk szavazni, tehát annak érdekében, hogy meg lehessen nyitni a tárgyalásokat, ahhoz minős, minősített többségre van szükség itt a szakbizottságon belül, és ez 26 a mi esetünkben. Hogyha megadjuk a mandátumot, akkor a tárgyaló csapat Berez, Bauer, Christensen, Debaker az ALDE részéről, Cornelissen a Zöldektől, Hendel kolléga a GUE részéről, és Milán Kabnoch az ECR részéről, tehát ez lesz a tárgyaló csoport. Akkor most a mandátumról fogunk szavazni, méghozzá elektronikus úton. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 40 támogató szavazat, egy ellenszavazat, négy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak! Et nous lui souhaitons plein succès. És természetesen sok sikert kívánunk neki a tárgyalások idejére. Nous en venons à notre dernier vote qui porte. Az utolsó szavazási témánk egy kompromisszum csomag, melynek témája a következő jogi keret az európai globalizációs alkalmazkodási alapra vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban az előadónk Marian Harkin. Javaslom, hogy az egész szövegről szavazzunk miután a tárgyalásokat a parlament, a tanács között a szeptember 30-ai ülésen sikerült lezárni, ezt egy koreper levél is megerősíti, amelyet az ülés után megkaptunk. Október 11-én. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 38-an mellette, ketten szavaztak ellene, három tartózkodással. Gratulálunk az előadóasszonynak és az egész tárgyaló csoportnak. Chers collègues, nous avons une demi-heure de retard. Tisztelt kollégák, fél órás késésben vagyunk, és rendkívül sok még a dolgunk. Kérem, hogy fejezzék be a beszélgetést. Hét fontos bejelentésem van. Ebből egy részét angolul, másik részét franciául fogom elmondani. Az első közleményem témája angolul az európai hosszú távú beruházási alapok. Szeptember 11-én az amplai koordinátorok úgy döntöttek, hogy jelentést készítenek az európai hosszú távú beruházási alapokkal kapcsolatos jogszabálytervezetről, valamint a saját kezdeményezésű jelentésről, az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásáról, amelyet az ECON szakbizottság készít. A jogalkotási javaslat vizsgálata után és a zöld könyv alapján, amely alapján a saját kezdeményezésű jelentés megszületik, Gutierrez Prieto úr azt, jelent, azt javasolta, hogy az ECON jelentésről ne készítsünk véleményt, hiszen ennek a témája egy új pénzügyi beruházási eszköz jogi specifikációja, és éppen ezért nem vonatkozik, vagy tartozik közvetlenül az Amplua Szakbizottság hatáskörébe. Október 23-án a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a szeptember 11-i döntéssel ellentétben nem fognak véleményt készíteni a jogszabály javaslatról, közben tovább viszik a zöldkönyvvel kapcsolatos konzultációt, amiről, ha lesz időnk, még ma beszélünk. Második közlemény a bizottság refit közleménye. Ebben a közleményben a bizottság bejelenti azon szándékát, hogy bizonyos javaslatokat nem fog felterjeszteni, amelyre már régóta vár a hallgatóság, és amelyek a szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Ami a szociális partnerek megállapodását illeti a fodrászokkal kapcsolatban, az izom és gerincbetegségekkel kapcsolatban, a környezeti dohányfüsttel kapcsolatban, a karcinogén és mutagén anyagokkal kapcsolatban, és hasonló szándékokat más szakterületen is bejelentettek. Az eredeti eszmecserét a legutóbbi elnöki értekezleten tartottuk, és az ezzel kapcsolatos anyagra vonatkozó határidőt meghatározták. Ezzel párhuzamosan a Júri bizottság szándéka, hogy az éves jelentésében a jobb ö, jogalkotással kapcsolatban rátér erre a bizottsági közleménybe, közleményre. E, ezzel kapcsolatban a jelentéstevő Karim és a határidő a módosítókkal kapcsolatban ezért november 28-áig kerül elhalasztásra. Ezért a Júri jelentése vonatkozóan csak angolul lehet majd benyújtani módosítót, ami a refitet illeti. Ezzel kapcsolatban a módosítók határideje november 11-e dél. Az Amploa bizottság ülésén november 14-én fogunk erről szavazni, és utána az egész szakbizottság elé kerül majd a júri jelentés. Köszönöm, és várom az erre vonatkozó javaslatukat. Harmadik bejelentésem. Az Európai Szociális Alapra vonatkozik. Ami a szavazást illeti a mi végső álláspontunkról a szociális alappal kapcsolatban, erről egy rendkívül ülést fogunk tartani, szakbizottsági ülést Strasbourgban november 18-án este 7-től fél 9-ig azért, hogy a tárgyalások eredményeiről tudjunk beszélni a tanácssal ezzel kapcsolatban. És az 50-es cikknek megfelelően és az előadó véleményének megfelelően a plenárison az Ampló Szakbizottság nevében a július 9-én elfogadott módosítást is benyújtjuk, melynek célja, hogy a kohéziós politika 25%-át felhasználják a szociális alapra. A regi szakbizottság és a tanács által javasoltakat 32 szavazattal leszavazták, 32-en szavaztak mellette és 12-en ellene 23,5 százalékban. Ezen kívül a gazdasági és monetáris szakbizottsággal közösen tartunk még egy ülést november 21-én 8 óra 15-től 10 óráig azért, hogy Rén és Andor biztosokat meghallgathassuk a legutóbbi éves növekedési vizsgálatról, vizsgálattal kapcsolatban a mostani ciklusunkban. Tehát számítok az önök jelenlétére ezen két ülésen, két rendkívüli ülésen. Negyedik bejelentés, most ismét angolul fogok beszélni. Tájékoztatnám önöket a nem hivatalos látogatásunk eredményéről az Európai Központi Banknál, amely október 7-én volt. Az Amploa delegáció tagjai, az elnök, én magam, Koch úr, Jezlovjecka képviselő, nehezen, de aztán sikerült harmadjára kimondanom Jászlovjecka képviselő nevét. Papadopuló és Darden képviselők az SND részéről, és Elem úr az EFD részéről a következő kérdéseket beszéltük meg. A legutóbbi gazdasági, fiskális és foglalkoztatási fejlesztések és kilátások, a foglalkoztatás és szociális aspektusai a megerősített EU gazdasági kormányzási keretnek, a bankunió jelenlegi helyzete, a KKV-k jobb hozzáférésének kérdése a hitelekhez, és a foglalkoztatási és szociális helyzet és kilátások a tagállamokban az EU IMF támogatási programok alatt. Természetesen ezek zárt körű ülések voltak, ezért ezzel kapcsolatban további tájékoztatás vagy összefoglaló nem születik majd. A hatodik bejelentésem a parlament közi ülésre vonatkozik a 13-as cikk alatt a fiskális kompaktról, amely október 16 és 18-a között volt Vilniusban. Ez rendkívül fontos Ole Christensen számára. Ő fogja képviselni a szakbizottságunkat a következő üléseken, szintén Vilniusban. ahol az Amploa portfólióval foglalkozó nemzeti parlamenti szakbizottságokkal fogunk találkozni, és az Európai Parlament külön tárgyaló bizottságával, hiszen a Vilniuszi ülésen természetesen felmérjük az ezzel kapcsolatos kérdéseket, és hogy mit kell figyelembe vennünk. Ez volt az első parlament közi konferencia, amelyet a 13-as cikk alapján hoztunk létre a stabilitásra, koordinációra és kormányzásra vonatkozó megállapodás 13-as cikke alapján a Gazdasági és Monetáris Unióból. Tehát, mint már mondtam, október 16 és 18-a között került megrendezése Vilniusban. A parlamenti delegáció 8 tagból állt, eredetileg 16 tagot terveztünk, vagy 16 tagra lett volna lehetőségünk. Az ECON, az AMPLOA és a Költségvetési Szakbizottságból érkeztek a tagok, és én magam az EMPLOA foglalkoztatási szakbizottságot képviseltem. A könnyebb kérdésekről most nem beszélnék, szeretném a legvitatottabb kérdéseket most kiemelni, annak ellenére, hogy természetesen ez nagyon nagy siker volt, és nagyon jó példája annak, hogy mit tehetünk ezen új, a fiskális kompaktus által lehetővé tett intézkedés keretein belül. Az első kérdés az volt, hogy legyen-e ügyrend. Az Európai Parlament megállapodott korábban arról, hogy a az elnökség szándékával ellentétesen túlságosan korai lenne most bármilyen ügyrendet elfogadni, vagy megvitatni. Végül abban állapodtak meg, hogy egy munkacsoport, amely egy, ö, tagjai egyrészt az EP, más pedig a nemzeti parlamentek képviselőiből állna össze, kidolgozik egy javaslatot az ügyrendre vonatkozóan, figyelembe véve a fiskális kompakt 13-as cikkét, és a, az előadói konferenciát, amely korábban Nikoziában volt, vagy Dublinban? Nikoziában, ahol mi is képviseltettük magunkat, az a parlament elnöke képviselte a parlamentet, és ezen kívül figyelembe kell venni a litván parlament által elküldött tervezetet, és cél az, hogy erről 2014-ig meg lehessen vitatni ezt a kérdést, és elfogadni 2014-ig. Az ügyrendi kérdéshez mi módosítókkal még nem járultunk hozzá, és most ismét a nulláról kell elkezdeni ezt a folyamatot. Ami a következtetés tervezeteket illeti, a litván parlament ezt három héttel a konferencia előtt javasolta, és a parlamenti delegációnk ezekre vonatkozó módosítókat javasolt, és mi kommunikáció helyett közlemény címmel illettük volna ezt, és jelentősen akartunk rövidíteni rajta. Mivel több nemzeti delegációval és az elnökségi trióval és a parlamenti delegációval hosszasan tárgyaltunk, egy szöveget a plenáris ülésen elfogadtak, ezen kívül a litván parlament tájékoztatási jelleggel kiosztotta az elnökségi következtetéseket, amelyek leginkább a legtöbb eredeti javaslatot tartalmazták, amelyet a közös közleményből már kivettek. A harmadik kérdés pedig a konferencia címe maga. A litván parlament azt javasolta, hogy a cím parlament közi konferencia a gazdasági és pénzügyi kormányzásról az EU-n belül legyen. Ez teljesen ellentétes a 13-as cikk logikájával. Ugyanis, mint ahogy tudják, az egész fiskális kompaktus vagy csomag a fiskális, tehát adóügyi politikára vonatkozik. Most az, hogy pénzügyi kérdésekről tartsuk egy ilyen konferenciát, ami a belső piac keretéhez tartozik, hát ez egészen furán hangzik. Nem tudtunk a litván elnökség alatt ezen változtatni, de egyértelmű, egyértelműen elmond, a litván elnökség az Európai Parlament delegációjának, hogy a következő, tehát a görög soros elnökségnek kell majd megoldania ezt a kérdést. Itt állunk most. Az Európai Parlamentnek most a görög elnökséggel kell a második konferenciát megszerveznie, amely az Európai Parlamenti héten kerül majd 2014. januárjában megrendezésre. A koordinátorokat már tájékoztatták arról, hogy milyen formátumban szeretnék ezt az ülést megszervezni, és tájékoztatják majd őket és konzultálnak velük a további fejleményekről. Még egy utolsó szót szeretnék mondani. Ezen új konferencia miatt a már meglévő, tehát a COSAC konferencia és a külpolitikával foglalkozó konferencia is létezik, éppen ezért nagyon nehéz, nagyon pontosnak lenni a konferencia témájával kapcsolatban, és felmérni, hogy a többi konferencián mivel fognak foglalkozni. Azt gondolom, hogy a parlament számára nagyon fontos, hogy a 13-as cikk konferenciája megmaradjon a fiskális kompakt területén, amelynek célja, hogy a fiskális adóügyi kérdésekkel foglalkozzon, és közben vannak itt területek, amelyekben a nemzeti parlamentek az Európai Parlamenttel együttműködhetnek. Hatodik közleményem, jó hírem van, senki sem kérte, hogy töröljék a tolmácsolást. Hetedik pont, az ülés kapcsolatos anyagokat elektronikusan mindenki letöltheti az e-meeting alkalmazáson keresztül, és természetesen a szokásos módon interneten is követhető ez az ülés. Ezen közleményekkel kapcsolatban van-e bárkinek megjegyzése? Nincsen. Köszönöm szépen mindenki figyelmét. A 11-es napirendi ponthoz értünk, ahol megadom a szót az előadónknak, Ria Omen Reuten képviselőnek, a tárgyalásokról a tanácsal a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának javításáról. Előadó asszonynak megadom a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Remélhetőleg holnap eh, lezárhatjuk a tárgyalásokat, ez lehet a jó hír, de nem lehetünk biztosak abban, hogy ez valóban megtörténik, ugyanis a nagykövetek is holnap fognak tanácskozni pontosan erről a pontról. Tíz évvel ezelőtt, azt hiszem akkor hangzott el egy javaslat, akkor született egy javaslat arra vonatkozóan, hogy az emberek a nyugdíj jogosultságukat egyik országból a másikba vihetik. Ez, a, ez, ez most azóta megváltozott, most a nyugdíj jogosultságok áthordozhatóságáról van szó, nem a nyugdíj összegek áthordozhatóságáról. Három év elteltével az ember jogot szerez arra, hogy a nyugdíj jogosultságát egyik országból a másikba hordozhassa, de ez a három éves időszak most kulcsfontosságú, és nem tudom, hogy további előrelépést elérünk-e ebben a kérdésben, bár szerintem erre kellene törekednünk. Másodszorban ez az irányelv most csak olyan személyekre vonatkozik, akik határon átnyúló minőségben dolgoznak. Ez pedig egyértelmű diszkrimináció olyan személyekkel szemben, akik egy tagállamban vállalnak munkát, és nem egy határon átnyúló helyzetben történik a munkavállalás. A tanács kötelezettséget vállalt annak érdekében, hogy ez a jogszabály ne csak olyan személyekre vonatkozzon, akik egy tagállamból a másikba költöznek, hanem alkalmazásra kerül a jogszabály minden olyan, minden munkavállalóra. Két ország számára volt ez problematikus, Németország és Luxemburg. És volna még valami. Mi történik egy olyan munkavállalóval, aki elköltözik, és határon át nyúló munkavállalóvá válik. Így első pillantásra, ha őszintén fogalmazhatok, igazából nem láttam a trükköt ebben, nem vettem észre, de voltak, akik felfigyeltek itt egy bizonyos joghézagra, és ez nem volt örvendetes. Ha definiálhatom a határon átnyúló munkavállalót, tegyük fel, hogy Belgiumban élek, és Luxemburgba költözök. Ezt követően három éven keresztül fizetem a nyugdíj járulékokat, és ezt követően, ennek megfelelően nyugdíjjogosultságot szerzek, de volt, aki azt mondta, hogy nem, ugyanis az ember csak akkor minősül távozó munkavállalónak, ha nem csak három évig vállalt munkát, nem Luxemburgon belül költözik egy másik helyre, hanem visszaköltözik egy tagállamba, és két évig lehetősége nyílik arra, hogy visszaköltözön. Képzeljük el azt, hogy amikor 65 éves vagyok, 65 éves koromban Németországba költözöm, és három évig szeretnék ott munkát vállalni. A definíció értelmében eleget tennék az irányelv definíciójának, de a kilépő munkavállaló fogalmát nem, annak nem felelnék meg, és nem szereznék három éves nyugdíjjogosultságot a jelenlegi körülmények alapján. Úgy gondoltuk, hogy ez egy elég nyomos érv, és ezért úgy gondoltuk, hogy ez az irányelv túl sok feltételt tartalmaz, túl sok benne a ha és a de, és hát úgy tűnik, hogy az asszony nincs jelen, úgyhogy nem is folytatnám. Thomas Mann. Thomas Mann, köszönöm szépen, Ria, köszönöm ezt a tájékoztatást. Volna azonban szeretnék tisztábban látni. Az elmúlt években különbözőek voltak már az álláspontok, és joggal rámutattál arra is, hogy két tagállam volt az, amely nem követte a többit. Lehet, hogy többek is lennének, hogyha tudnánk, hogy pontosan miről van itt szó. Volt eddig egy hatályos szabályozás, amelynek értelmében azt mondhattuk, hogy itt csak a határon átnyúló munkavállalókra vonatkozik a jogszabály, hogyha valaki egy adott tagállamban él, és máshol vállal munkát. Most azonban kísérlet történik arra, hogy nemzeti tartalmakat is lefedjük, tehát nem csak a tagállamok között, hanem egy adott tagállamon belül kerüljön alkalmazásra a jogszabály. Folytatnám, jó lenne, hogyha ezt jobban ki tudnád fejteni, hiszen nem véletlenül fogalmazott meg jelentős aggályokat Németország és Luxemburg, de ha jól tudom, két másik ország is jelezte, hogy ezzel a megoldással nem tudnak boldogulni. Jó lenne, hogyha ezt egy kicsit meg tudnád világítani. Másodszorban pedig a három éves határidő, szeretnék egyesek csökkenteni ezt az időszakot, de szerintem ez az abszolút alsó határ. Ettől eltérni azt hiszem, hogy nem megoldható. Szeretném tudni, hogy te hogyan viszonyulsz ehhez, melyek a lehetőségek, milyen mozgásterünk van, és aztán az átültetési határidő eh, lerövidítése 5 évről 3 évre, ugye erre is tettél utalást, jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban is állást foglalnál. És eh, joggal említetted ugye, hogy ebben a terjedelmes irányelvben számos eh, pont van még, ami nem tisztázott, időt kellene fordítani erre, hogy ismét behatóbban foglalkozunk ezzel. De említetted, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek elkerülték a figyelmüket. Ez előny is lehet a három párti egyeztetés szempontjából. Vannak olyan dolgok, amelyek most terítékre kerülnek, és amelyekről korábban nem, amelyekre korábban nem figyeltünk fel. Ezekkel is érdemes lenne most foglalkoznunk, hiszen különbözőek voltak az elmúlt évek során az álláspontok, némileg közeledtek az álláspontok, de a tanácson belül vannak munkacsoportok, amelyek óriási tempóban kell, hogy eredményeket felmutassanak. Ezt az elvet alapvetően helytelennek tartom, hiszen nem, az lehet, nem lehet az a célunk, hogy minél hamarabb megoldást találjunk, hanem alaposan kell eljárjunk és a tárgyalási csoportok, a munkacsoportok a tanácson belül ugyanígy kell, hogy eljárjanak, mint ahogy mi is, hiszen néhány percen belül, néhány perces tájékoztatást adni nem kielégítő, de az átláthatóságot nagyra értékelem, és fontosnak tartom ezt, hogy tájékoztatsz bennünket. E, Köszönöm szépen. Igazad van, Ria az ördög a részletekben rejlik valóban, és a részletek rendkívül fontosak. Szeretném tudni, hogy milyen érvek húzódnak meg a három éves minimális időszak mögött. Ha valaki ennyi ideig vállalt munkát egy országban, ez három egymás utáni évet jelent, vagy három évet az eh, egész pályafutása során összesen. Hogyan definiáljuk ezt? Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem szeretne hozzászólni, úgyhogy akkor vissza fogom adni a szót az előadó kolléginának. Azt azért szeretném elmondani, hogy a tanácssal folytatott vitában azért vannak olyan pontok, amiben megegyezünk, és olyanok, amikben nem. Először is meg kell néznünk ennek a jogalkotásnak az alapvető tartalmát, a lényegét. A tanácsban egyelőre egy kicsit elakadtak a tárgyalások, ugyanis másként képzelik el a különböző tagállamok, hogy hogyan működjön a mobilitás. Itt a parlamentnél a munkavállalók közötti egyenjogúság rendkívül fontos, fontosabb, mint a tanácsban, és bár a tanács egy felgyorsított mobilitást szeretne, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a munkavállalók közötti egyenjogúság maximálisan megmaradjon. Úgyhogy ebben a tekintetben az egyet nem értés sajnos még mindig fennáll a tanács és a parlament között. Így tudnám nagyjából összefoglalni az eddigi vitákat, úgyhogy egyelőre még nem nyugodhatunk abba vérjainkon. Az előadója szó. Köszönöm szépen. Danutának mondanám és Tomásnak a következőt. A tanács kidolgozott egy javaslatot, a három éves szerzés időszakra vonatkozóan. Ezt a pontot nem tudom megváltoztatni, de hogy ez konkrétan mit jelent, Danuta? Nos, ez azt jelenti, hogy egy és ugyanaz a munkáltató számára kell, hogy az ember három évig dolgozzon. Három éven keresztül kell, hogy az ember egy és ugyanaz a munkáltatónak dolgozzon, és csak ebben az esetben kapna nyugdíjat és szerezne jogosultságot. Ez az egyik. A másik. Hallottam, hogy eh, mit mondott Tomás. Kaptam jó néhány levelet német munkavállalóktól, és hallottam azt is, hogy ugye mi az Európai Parlamentben meg kellene, hogy változtassuk a jelenlegi jogalapot. Jelenleg a jogalap csak olyan személyekre vonatkozna, akik egy adott országból máshova költöznek. De még ha meg is akarnám változtatni a jogalapot, nem lennék képes erre, ez az egyik. A másik pedig a tagállamok maguk is levélben jelezték, hogy ami határon átnyúló munkavállalókra érvényes, szeretnék ezt Németországban és Luxemburgban is bevezetni, hiszen ez a két ország az, amely jelenleg nem alkalmazza a rendszert. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon észszerű megoldás lenne számukra. Időközben a helyzet nem változott, és amit szeretnék elkerülni, az az, hogy ha egy munkavállaló három éves nyugdíj jogosultságot szerzett, akkor elveszítheti ezt azért, mert nem költözik egy másik tagállamba, vagy nem akar más munkáltatónak dolgozni. Úgy gondolom, hogy ez egy igazságtalan korlátozás, ami rendkívül túl bonyolítja a javaslatot, már pedig ez nem lehet a célunk. Oké, okay. rendben van. Lesz még lehetőségünk arra, hogy folytassuk és jobban kiszélesítsük ezt a vitát. A következő trialógus után, ami pedig holnap lesz. majd meglátjuk, hogy ezzel le is tudjuk-e zárni a fontos kérdéseket, vagy sem. Köszönjük az előadónak a munkát, sok sikert holnapra, is. ne veszítse szem elől a legfontosabb kérdéseket. A 13-as pont következik, Jutta Steinbrück. Meg kell vizsgálnunk a módosításokat egy saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban, hathatós munkaügyi ellenőrzések, az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia. 121 módosítónk van, az előadója szó tessék. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani azon kollégáknak is, akik intenzíven részt vettek a jelentés kidolgozásában, és ami a módosító indítványokat illeti, ezek messze menőleg az európai munkaerőpiacon megjelenő új kihívásokkal foglalkoznak, az új feladatokkal, a munkaügyi ellenőrzésekkel, foglalkoznak a munkahelyi egészség és biztonság fokozásával. Voltak, akik kiemelték az önálló foglalkoztatás aspektusát, ezt legyengítették. Voltak azok, voltak olyan módosítók is, amelyek azonban ezt a pontot erősítenék. Az úgynevezett whistleblower, a bejelentők személyét és helyzetét is erősíteni kellene, és a szankciók erősítését is kilátásba helyezték egyesek voltak, akik a kiküldetésben dolgozó munkavállalók térnek ki, voltak, akik a szakszervezetek fokozottabb bevonását szorgalmazzák, bár ezzel a ponttal nem ért egyet mindenki. A skandináv országokban noha jól tapasztalatokat sikerült szerezni ezen a téren. Voltak, akik ellenezték a háztartásbeli alkalmazottak szerepének erősítését, és a kollégák számára fontosnak bizonyult a vándor munkavállalók helyzetének ellenőrzés, egyes, egyes módosítók pedig gyengítik azon kezdeményezéseket, amelyek európai szintűek lennének. Bizonyos módosító indítványok új javaslatokat tartalmaznak, Filip Bulon például előterjesztette egy módosított kötelező orvosi vizsgálatot javasolt, vagy Szari Eszája, aki szerint a közbeszerzések a munkaügyi ellenőrzési hatóságok elé kell, hogy kerüljenek. Voltak, akik szolgálmazták a jobb együttműködési platformot, vagy a bevált gyakorlatokat a munkaügyi ellenőrzések terén. A Eurofundnál kellene ezt megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a módosítók túlnyomó része nem vet fel problémát, és kompromisszumokba lehet őket foglalni. A kompromisszumokat pedig Holnap a nap folyamán fogom eljutatni az árnyékjelentéstevőkhöz. Csütörtökön, holnap után kerül sor az első egyeztetésre. Nagyobb vitát válthat ki az európai szintű szakpolitikai eh, javaslat Örülök annak, hogy támogatják az európai társadalombiztosítási kártyát, a korai riasztó, a korai előrejelző rendszert, ami az általános felelősségvállást illeti. A frakciók többsége ugyanakkor európai szintű fellépéseket nem kíván erősíteni, amit sajnálatosnak tartok, hiszen amikor egyeztettem a különböző tagállamokban, és amikor megnéztük a legrosszabb gyakorlatokat, arra lettünk figyelmesek, hogy a tagállamokban a hatóságok túl nagy teherrel kénytelenek szembenézni, ami az ellenőrzéseket illeti. Amikor a munka viszonyok több tagállamot, több tagállamra terjednek ki. Előfordul például, hogy egy francia vállalat egy ír vállalaton keresztül keresztül, amelynek Cipruson van a leányvállalata, lengyel vagy portugál alkalmazottakat foglalkoztat Franciaországban, és az ottani hatóságok azt nyilatkozták, hogy ők tagállamként képtelenek nyomon követni ezt a munkaügyi láncolatot. Éppen ezért nagyon sajnálatosnak tartom, hogy jó néhány kollega ellenezte a határon átnyúló ellenőrzésekben illetékes ügynökség megteremtését, és a munkaügyi ellenőrök hatáskörének kiterjesztését. Ugyanígy számos kollega szerződések módosítását ellenezte. A célunk ezzel a dömping leküzdése lenne, és az európai ellenőrzések bevezetését is ellenezték. Ennek ellenére megpróbálom megpróbálok közös kompromisszumokat kidolgozni a lényegi pontokban a kollégákkal, Ennyi lenne részemről, és érdeklődve várom a kollégák hozzászólásait. Euh, Nos, tehát Filip Bulon kap elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék utána köszönetet mondani az elvégzett munkáért, Szeretném elmondani, hogy természetesen várom ezeket a bizonyos kompromisszumos javaslatokat, de azért nagyon sok mindenben egyetértünk, ez már egyértelmű. Én személy szerint 17 módosítót nyújtottam be. Nem fogom megismételni, amit Jutta már elmondott, csak azt szeretném közölni, hogy az ellenőrzéseket, különösen a kiküldött munkaerők esetében nagyon fontosnak tartom. Ezeket az ellenőrzéseket valószínűleg a vállalatokkal karöltve kellene megoldani. Ezen kívül az ellenőrzéseket a KKV-k és a nagyon kicsi építkezések esetében meg kellene emelni. Ugyanis sajnos a feketén dolgozók tájékozatlanságát nagyon sokszor kihasználják, ezért fontos lenne, hogy mindenki jobban hozzáférjen az információhoz, illetve a munkahelyi orvosi szolgáltatásokban rejlő lehetőségekhez, mint ahogy ezt Jutta is elmondta. Vannak itt ugye európai jellegű problémák, vannak az idegen nyelvekkel kapcsolatos problémák, illetve a szociális címke, ugyanis ezt a szociális címkét csak akkor kaphatja meg egy vállalat, hogyha megfelelő szintre emeli az ellenőrzéseket. A szociális partnerek bevonása is fontos, talán ezt konzultáció útján lehetne a legjobban megtenni. Aztán itt van az Euroform platform, amit szintén fel lehetne használni, illetve bocsánat, a Eurofund alapítványt lehetne felhasználni, és esetleg az európai munkajogi ellenőrök között egy platformot lehetne megvalósítani az illicit vagy törvényellenes szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások ellenőrzésében. Ezen kívül egy több nyelven működő elektronikus regisztert is el lehetne készíteni, nem kellene mindig az összes dokumentumot teljesen lefordítani, de egy ilyen automatikusan elkészülő többnyelvű regiszter mindenképpen jó lenne. Ezek lennének még azok a kiegészítő megjegyzéseim, amiket szerettem volna elmondani Juttának, de egyébként még egyszer gratulálok Jutta, és várom, türelmetlenül várom a bizonyos módosítókat, a kompromisszumosakat. Köszönöm szépen! Karim Aduli, majd Danuta Jaszlovieszka következik. Karina Deli, köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Steinbrück asszonynak, és lenne is néhány megjegyzésem a projekttel kapcsolatban, és módosítási javaslataim is lennének zöld szemszögből. Először is azt tudom elmondani, hogy a szöveg általánosságban nagyon jó, a megközelítés jó, a hang nem jó, és ez kapcsolódik a mi elemzésünkhöz is. A szociális dömpingre való fókuszálás is nagyon jó ebben a szövegben, ugyanis jelenleg a szociális dömping sajnos egyre inkább a kiküldött munkavállalókon keresztül valósul meg, ami konkrétan katasztrofális helyzetet idéz elő, természetesen azok számára, akiket érint ez az egész kiküldetés hiszen ezeket a személyeket sokszor felháborító módon kihasználják, megfosztják őket a fizetésüktől, az emberi, méltóságok, az emberi méltóságuktól, és csak ebben az évben 168 ezeren haltak meg munkahelyi balesetben, és 7 millióan pedig megsérültek munkahelyi balesetben. Ez pedig valóban katasztrofális a vállalkozásokra nézve. Mert hogyha a vállalkozások nem csalnak, akkor hátrányba kerülnek a versenyben azokkal szemben, akik viszont csalnak. De ebből a csalásból ugye mindenki veszít, az európai polgárok is veszítenek, mert ők meg elveszítik a bizalmukat, az Európába vetett bizalmukat. Amikor a munkahelyi ellenőrzésekről beszélünk, akkor más elemeket sem szabadna kihagynunk ebből a jelentésből, én szeretném ezeket felvetetni a szövegbe. Először is az ellenőröknek vizsgálniuk kell a munkahelyi szabályokat, és ezeknek a szabályoknak abszolút univerzálisnak kell lennie. Tehát minden egyes vállalat, minden egyes dolgozójával kapcsolatban el kellene végezni ezeket az ellenőrzéseket. Ami a szociális dömpinget illeti, ez tulajdonképpen egy áll kiküldött munkaerő, és mivel a kiküldött munkaerő egy része tulajdonképpen nem megfelelő módon kerül alkalmazásra, diszkriminálják, nem kapja meg a szakszervezethez való csatlakozási jogát, és még számos jogot megvannak tőle, és ebből alakul ki a szociális dömping. Tehát egy hatékony munkahelyi ellenőrzés, az tulajdonképpen egy semleges, független ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy a munkahelyi egészség tekintetében megfelelő egészségügyi szakértőket kellene bevonni, akik tanácsot adnak, mert ezt a munkát csak és kizárólag független egészségügyi szakértők tudják elvégezni. Mit is értünk hatékony ellenőrzés alatt? Na most egy hatékony ellenőrzés véleményem szerint olyan, amely megkapja a megfelelő pénzügyi, illetve emberi erőforrásokat ahhoz, hogy valóban el tudják végezni ezeket az ellenőrzéseket. Ezek tehát azok az alapvető irányvonalak, amiket én szeretnék viszont látni a szövegben és elnézést kell kérnem, mert az első fontos találkozón nem tudtam ott lenni, de mostantól kezdve mindkét szemem ezen a szövegen lesz. Köszönöm szépen. Danuta Jazlovjecka következik, utána pedig Kazini kolléga. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, mindannyian egyetértünk abban, hogy a munkaügyi ellenőrzések nagyon fontosak a munkavállalók jogainak védelme érdekében, és a visszaélések kiszorítás érdekében is. Tudjuk, hogy ez nem a protekcionizmust jelent, nem akarjuk azt, hogy nagy terheket hárítsunk a munkáltatókra, illetve a nemzeti hatóságokra. A jelentés számos ötletet felvet, amelyek nem csak túlbonyolítják ezen ellenőrzéseket, hanem negatív hatással vannak a munkavállalókra is. Azt javasolja a jelentés, hogy európai szintre kerüljenek a nemzeti munkaügyi ellenőrzések, jöjjön létre egy európai ügynökség. Egy korai riasztórendszer, egy adatbázis, amely a legális munkavállalással kapcsolatos. Ez mind a nemzeti munkaügyi ellenőrzések hatáskörébe tartozik, ott tudják a legjobban, hogy hogyan kell végrehajtani az ilyen ellenőrzéseket, és nem is tudom, hogy európai szinten ezt hogyan lehetne megvalósítani. több száz vagy több ezer A1-es kérdőívet, nyomtatványt, illetve igazolást adnak ki. A tagállamok közti együttműködésre kell a hangsúlyt helyezni, hogy az adatcserét javítsuk, és jobb legyen a tájékoztatás a munkavállalók felé. A visszaélések, a jogsértések egy része pontosan az ismeretek hiányában következik be, azért mert a munkavállalók nem rendelkeznek bizonyos ismeretekkel, javítanunk kell tehát a határon átnyúló munkaügyi ellenőrzéseket. Szankciók is kilátásba hozhatók a munkáltatókra nézve. Szerintem ez túl sok, ezzel túlzottan beavatkozunk a tagállamok hatáskörébe, és ez ellentétes a szerződésekkel is. A nemzeti munkaügyi hatóságokat kell támogatnunk képzések és egyéb megoldások formájában. Utal a jelentés a kiküldetésben történő munkavállalásra is, az vonatkozó irányelvre. Még folyik ezen irányelve kapcsolatban a munka, és várjuk a tanács döntését. Bármilyen fajta hivatkozás erre az irányelvre tehát nem indokolt. Szeretnék még a nyolcas pontra is kitérni. A belga limoza rendszerről szól ez és ezt egy jól működő rendszerként mutatja be a bekezdés. Az Európai Bíróság úgy ítélkezett, hogy ez a rendszer nincs összhangban az európai joganyaggal. Éppen ezért az erre való hivatkozást törölnünk kellene a jelentésből. Nem szeretnénk további akadályokat felépíteni, illetve a munkaerő piacra való jutást megnehezíteni. Bizonyos esetekben a kiküldetésben való munkavállalás vállalás hogy úgy mondjam, az ilyen munkavállalókat gyakran egyfajta fogságban tartják. Szeretném, hogyha megismerhetnénk az ilyen eseteket. Jelko Kacsin. Merci, madame. Dear Chair, dear Utah colleagues. Kácsin úr, tisztelt asszony, tisztelt kollégák! Nagyon örülök annak, hogy én is részese lehetek ennek a történetnek, és remélem, hogy a munkánkkal hozzájárulunk nem csak Európában a munkakörülmények javításához, hanem a belső piac működését is javítani tudjuk. A munkahelyi ellenőrzések problémát okoznak nagyon sok tagállamban, sokszor nincs meg a megfelelő emberi erőforrás ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez. És így a jogszabályok átültetése és végrehajtása is hibázik. Természetesen mi szeretnénk, hogyha lehető legnagyobb kiterjedéssel léphetne majd érvénybe ez az új szabály, ezért ennek minden fontos aspektusát figyelembe kell venni. az Európai Unió illetékességi körébe, illetékességi körébe tartozik ezek közül számos kérdés, és ezen belül is a mi szakbizottságunk illetékességi körébe. Én mindenképpen úgy vélem, hogy a tagállamoknak szankcionálni kell a munkahelyi visszaéléseket, de hát ezeket mi nem nyilváníthatjuk bűncselekményeknek, ez nem a mi kompetenciánk. A legfontosabb az, hogy konzisztensek legyünk, és hogy amit itt leírunk, az összefüggésbe hozható legyen más hasonló témában elkészült jelentésekkel. Ami az európai ügynökségeket illeti, van már megfelelő ügynökségünk, nem kell létrehozni még egy ügynökséget, ami ráadásul csak nagyon szűk kereteken belül dolgozhatna. Inkább a meglévő ügynökségeknek kellene a koordinációt javítani a tagállamok között ami az illegális munkavállalásról szóló regisztert illeti, vagy adatbázist illeti, erről sem vagyunk meggyőződve, talán inkább itt is a tagállamok közötti együttműködést kellene javítani. Ami a munkafeltételek benemtartását illeti, nem biztos, hogy az egyedi esetekre kellene lecsapni, hanem inkább sokkal szélesebb körben kellene fellépni. Ami a társadalombiztosítási kártyát illeti, ez nagyban megsegíteni, vagy nagyban segíteni a határokon átnyúló ellenőrzéseket, de ez egyelőre csak egy opcionális jellegű kártya, amely segítheti a munkavállalókat, de nem egy olyan kötelező, mondjuk személyi igazolvány, amivel mindenkinek rendelkeznie kell, aki külföldön dolgozik. Ez mondjuk az Egyesült Királyság számára különösen fontos, és köszönöm szépen a figyelmet. A bizottság szeretne hozzászólni? Nem. Akkor az előadószonynak adom meg a szót. Ja, és Köszönöm a kollégáknak a megjegyzéseket. Itt nem arról van szó, hogy akadályokat vagy bürokráciát szeretnénk fokozni, az állami protekcionizmus sem a témája, hanem ennek a jelentésnek, hanem a hatályos jogszabályok betartásáról van szó. Tehát nem új jogszabályokat szeretnénk, hanem egészen egyszerűen azt, hogy amit a társadalom, az európai munkavállalók be kell, hogy munka, munkáltatók be kell, hogy tartsanak. A kizsákmányolást szeretnénk leküzdeni. Van egy európai munkaerőpiac, nemzeti eszközökkel dolgozunk, de vannak már időközben olyan munkaviszonyok, amelyek akár 5-6-7-8 tagállamra is kiterjednek. Ha pedig a nemzeti ellenőrző hatóságok azt mondják, hogy nem képesek ezt a fajta adatcserét maguk végrehajtani, akkor szükség van egy központra, ahol összefutnak ezen szálak végül is itt nyelvi problémák és különböző rendszerekből adódó eltérések is problémát jelenthetnek. Ezért számomra egy európai ügynökség az ilyen szélsőséges esetekben észszerű lehetne. Ami a belga rendszert illeti, ha megnézzük az Európai Bíróság határozatát és annak indoklását, abból kiderül, hogy nem a limoza rendszert bírálja, hanem az önálló foglalkoztatottak rendszerbe való, rendszerben való nyilvántartását. A belga állam ezt azért vezette be, mert sok esetben nem csak Belgiumban, hanem egész Európában megkerülik a színlet önfoglalkoztatás által az előírásokat, ezen személyek máshol sehol sem szerepelnek a nyilvántartásban, de sajnos az Európai Bíróság a limoza rendszernek ezt a vonatkozását bírálta. Egyéb iránt abból indulok ki, hogy az eltérések a különbségek ellenére képesek leszünk egy közös nevezőt találni. Nem újabb terhekről van szó, hanem a törvények betartásáról. Ez nem ezt erről alig ha vitatkozhatnak a vállalatok vagy a különböző frakciók, hiszen itt az európai munkaerőpiacról van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, elődő asszony. A kompromisszumos módosítókat november 25-én fogjuk megvizsgálni, és szavazni pedig másnap fogunk róluk az egész jelentéssel együtt. Ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. Most következzen a 14-es napi rendi pont. Megadom a szót ismét Jutta Steinröknek, azért, hogy megvizsgáljuk a felhatalmazást, amelyet a tagállamoknak adunk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet részéről a vegyi anyagok biztonság és munkahelyi használatáról szóló 170. számú egyezményének az Európai Unió érdekében történő ratifikálására. Előadvasszony. Nevezzük ezt egyszerűen a 170-es ILO eh, egyezménynek. Örülök annak, hogy a tagállamok eh, felhatalmazást kapnának arra, hogy a 170-es eh, egyezményt eh, ratifikálják. A tagállamok az egyezményeket, amelyek az Európai Unió joganyagát érintik, nem ratifikálhatják a tanács felhatalmazása nélkül, és ezen nemzetközi munkaügyi szervezet egyezményénél bizonyos irányelvek és rendeletek, mint a REACH rendelet, vagy például a különböző anyagok és vegyszerek címkézésére vonatkozó anyag is ide tartozik, és mindenképpen támogatnunk kell a nemzetközi egyezmények ratifikálását azért is, hogy az Európán kívüli államok számára jelezzük azt, hogy a veszélyes anyagokkal való biztonságos bánásmód mit jelent a munkavállalókra, a vállalatokra, az egész lakosságra nézve a szevezó kapcsán Európában is nagyon negatív tapasztalatokat szereztünk, és nagyon komoly szerencsétlenségekre került sor. Támogatom tehát ezt a javaslatot, a bizottság ezen javaslatát, és remélem, hogy minél több tagállam ratifikálni fogja ezt a nagyon fontos egyezményt. Köszönöm. Si, um, ja. Köszönöm szépen. Uh, merci, Madame Chair. Uh, I want to say a few words. Kacsin úr. Köszönöm, elnök asszony. Benyon kolléga nevében szeretnék pár szót hozzászólni, akinek most látogatócsoportja van, ezért nem tudott eljönni. Annyit szeretne elmondani, hogy általában véve egyetért az előadó megközelítésével, ami a hosszú és rövid távú finanszírozást illeti, ezeknek különböző célkitűzéseik vannak, és ezért különböző eszközöket használnak. Elnézést, javítja magát az előadó. Ez nem az a jelentés. Százhetvenes. Vegyi anyagok. Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás? Nincsen, mondja az elnökasszony. Nos, ebben az esetben a módosítók benyújtási határideje, csak angolul lehet ezeket benyújtani, mégpedig csak a jogalkotási rendelettel kapcsolatban, hiszen ami az ajánlásokat illeti, ott csak igenne vagy nemmel tudunk majd véleményt nyilvánítani. November 7-e 7 dél ezen határidő, majd pedig november 14-én fogjuk megvizsgálni a módosítókat, és szavazni pedig még aznap fogunk. Ezt a napi rendepontot lezárhatjuk, most pedig az alelnöknek adom meg Inés Cubernek a szót, azért, hogy a másik egyezménnyel kapcsolatos pontról beszéljen, a 189-es egyezmény, amelyel kapcsolatban nagyon komolyan mozgósítottuk ereinket. Ma a kérdés az, hogy a tagállamokat engedélyezzük-e arra, hogy ratifikálják az egyezményt, 2001-es ILO egyezményt a tisztességes háztartásban végzett munkáról. Előadószonynak megadom a szót. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miről is van itt szó? A azon munkavállalók védelméről, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, sokkal inkább kiszolgáltatott helyzetben, mint, a, mint mások, és ez azzal magyarázható, hogy milyen munkát végeznek. Elszigeteltségben végeznek egyéni munkát. Ezen kívül tudjuk azt is, hogy a legtöbb háztartásbeli alkalmazott manapság nő és bevándorló, ami miatt még inkább kiszolgáltatott helyzetben vannak. Nagyon sokan azt sem tudják, hogy milyen jogaik vannak, hogy ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint mások, és teljes mértékben ki vannak szolgáltatva a munkáltatóiknak. gyakran emberkereskedem áldozatairól van szó, szexuális kizsákmányolás áldozatai és embercsempészeti hálózatok áldozatai az harmadik országokban és magában az Európai Unióban is. Nagyon gyorsan elmondanám még azt, hogy ez az egyezmény már hatályba lépett, ahogy ezt az elnök asszony megjegyezte. A helyzet az, hogy az egyezmény bizonyos aspektusai az Európai Unió hatáskörébe tartoznak, olyan kérdések, amelyek a mozgás szabadsággal függnek össze, és éppen ezért szükséges az, hogy a tagállam felhatalmazza, a, hogy a tanács felhatalmazza a tagállamokat, hogy ratifikálják ezt. A parlament pedig ha megállapodásra tudunk jutni, a parlament lehetővé teszi, hogy előre haladjunk ezzel a folyamattal. Szeretném megjegyezni, hogy jó néhány ország már származási országok a migráció szempontjából ratifikálták ezt az egyezményt, mint Mauritius, Nicaragua, Paraguay vagy mások. És most arról van szó, hogy azon államok, amelyek ratifikálták ezt az egyezményt, a munkával kapcsolatos alapjogokat tiszteletben tartják, mint például az egyesülés jogát, vagy a kollektív szerződéshez való jogot elismerik, és a szakszervezeti szabadságot is biztosítják olyan, minőség, olyan körülményeket kell biztosítani, amelyek a nemzeti körülményekkel és munkakörülményekkel is összhangban vannak, és a 18 év alattiakat nem szabad megfosztani az oktatáshoz való jogtól. Gyakran a munkavállalók a munkáltatók házában laknak, és A pihenéshez való jogokat, a munkaszüneti naphoz való jogot is biztosítani kell számukra. Gyakran kötelezővé teszik számukra a munkát, akár ellentételezés nélkül is. Az egyezmény azt is megfogalmazza, hogy a munkavállalók információhoz való jogát is biztosítani kell, a munkajogról való információhoz való jogot, Amennyiben foglalkoztatnak egy bevándorlót, írásban meg kell kapja ezt a munkaajánlatot, illetve a munkaszerződést. Ez harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozik, de az Európai Unión belül ezt nem alkalmazzák, mert itt érvényesül a szabad munkavállalás joga. Vannak fiskális aspektusok is, amelyek nagyon lényegesek, és gyakran gyakran eh, előfordul előfordul az, hogy a nők jogait sem tartják tiszteletben. 24 órás pihenési időhöz való jogot is biztosítani kell. Ugyanazon jogokat kell biztosítani az ilyen munkavállalók számára, mint más eh, munkavállalók számára. A minimál bért is eh, alkalmazni kell. Az indokolásban kitérek arra is, illetve felhívom a figyelmet arra is, hogy a jogfosztás ezen munkavállalók esetében összefügg a költségvetési korlátozásokkal is, és a háztartásbeli munkavállalókra nézve ez még inkább kiszolgáltatott helyzetet eredményez. holott már amúgy is kiszolgáltatott helyzetben vannak. A javaslat, illetve az ajánlás, amelyet megfogalmazunk, az az, hogy a tanács felhatalmazza a tagállamokat, hogy ratifikálják ezt az egyezményt, és remélem, hogy jó néhány tagállam eleget tesz majd ennek a felhatalmazásnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szeretne valaki hozzászólni? Ungerano képviselő, utána pedig, nem, először, kérem. Köszönöm, Önök asszony. Annyit szeretnék elmondani, hogy valóban azt gondolom, hogy az emberkereskedelem az, hogy ö, megalázó helyzetekbe csaljunk bele embereket, és úgynevezett ö, háztartásbeli munkát kínáljunk fel nekik, ez egy rendkívül komoly probléma. Az ILO egyezmény jó kiinduló alap, és éppen ezért a néppárt teljes mértékben támogatja ezt a jelentést. Köszönöm. Madame Papadopoulou. Papadopoulou asszony, majd pedig Costello. Papadopoulou. Köszönöm. Az SND nevében szeretném elmondani, hogy egyetértünk azzal, hogy ez a jelentés tovább menjen, hiszen szükség van rá, hiszen minimális, a munk- hogy legalább egy minimum szintű munkaügyi védelemben részesüljenek ezen kiszolgáltatott munkavállalók, hiszen a mostani költségvetési megszorítások idején nagyon sokan kerülnek nagyon nehéz helyzetbe, és az egyik legkiszolgáltatottabb csoport pont a háztartási alkalmazottak csoportja. Az Eurostat szerint 2,6 millió háztartási alkalmazott dolgozik az EU-ban, ezeknek többsége nő. A fele pedig migráns munkavállaló, és kizsákmányolás áldozatává válnak, bizonytalan munkakörülmények között dolgoznak, alacsony keresetért, nagyon gyakran sokáig kell dolgozniuk egyfolytában, néha zaklatásnak és kizsákmányolásnak és emberkereskedelmnek is áldozatává válnak. Ezért nagyon fontos megfelelő kontextust kialakítani, amelyel teljes mértékben meg tudjuk védeni a jogaikat, mind ö, ö, emberi, mind ö, szociális jogaikat. Ezeket figyelembe vévén azt gondolom, hogy a Lisszaboni menetrendet kell támogatnunk, és nagyon fontos ez a szegénység felszámolásában és a nők és férfiak életének javításában, abban is, hogy stabilabbá válhasson a gazdaság, és ezért a frakciónk üzenete az, hogy ez egy rendkívül fontos alapja ezen célkitűzéseknek. Éppen ezért pozitívan állunk ezen kérdéshez, hogy adjuk meg az engedélyt a tagállamoknak, hogy ratifikálják az EU érdekében, az EU-t képviselvén ezt az egyezményt a méltányos munkakörülményekről. Elnök, köszönöm szépen, Emer Costello. Szeretném eh, hangsúlyozni is, hogy mennyire fontos eh, és felettébb eh, időszerű, hogy ratifikáljuk a 189-es egyezményt, mert a háztartási munka méltó munka, és ezért így kellene kezelnünk. Hallottunk a kizsákmányolásról, a zaklatásokról, amelyeknek áldozatai a háztartási alkalmazottak, szeretném megjegyezni, hogy a háztartási alkalmazottak szociális és anyagi szempontból is nagyon fontosak az összes európai állam gazdasága számára, de jelen pillanatban bizonytalan és alulértékelt munkát, lebecsült munkát végeznek. Ezért a 189-es egyezmény ratifikálása méltó, fenntartható foglalkoztatást tesz lehetővé. De az egyezmény átültetése a minimum kell, hogy legyen a maximum helyett, és tovább kellene javítanunk a munkavállalók körülményét és a jogaik tisztelben tartását. No? Előadasszony? Nem? Nem szeretne hozzászólni. Azt hiszem egyetértünk mindenben, úgyhogy nem tudok ehhez már mást hozzátenni. Akkor egyszerűen folytatjuk így a munkát, de azért a módosítókkal kapcsolatban egy határidőt, angolul benyújtandó módosítókra vonatkozóan egy határidőt meg kell határoznunk. Ez a határidő november 7-e 12 óra. Ugyanúgy, mint az előző szövegekkel kapcsolatban is. A módosítókat november 14-én fogjuk megvitatni, és remélhetőleg a szakbizottsági szavazás még aznap megtörténik. A 16-os napi rendi pontunkhoz értünk. Megadom a szót Sergio Gutierrez Priotónak, hogy mutassa be nekünk vélemény tervezetét az ECON bizottság felé, melynek témája a hosszú, tervű, hosszú távú finanszírozása az európai gazdaságnak. Előadó úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A pénzügyi válság nagyon komolyan megleckésztette az összes tagállamot, és a következményeit most fizetik állampolgárok és vállalatok tömegei, ugyanakkor a finanszírozási rendszer egy megfelelő szabályozásnak kell, hogy alávesse magát, kellő átláthatóságra van szükség, hogy a vállalatok és a magánszemélyek megtakarított pénzét is a fenntartható növekedés felé irányítsuk. Ez a tartalma annak a zöldkönyvnek, amelyet szeretnék most ismertetni, és ez kiemeli, hogy a közhatóságok feladata, hogy elérjük azt, hogy ezen megtakarításokat hosszú távú finanszírozásra használjuk fel, megfelelő észszerű árakon, és a beruházások az Európa 2020-as stratégiával összhangban fontos, hogy a fenntartható növekedést mozdítsák elő. A lényegi kérdés az, hogy a különböző hatóságok képesek-e arra, hogy a társadalomban megtakarított összegek infrastruktúrális beruházásokban csapódjanak le, vagy környezetvédelmi szempontból prioritást élvező projekteket finanszírozzanak a hagyományos közvetítőkön keresztül valósul ez meg most, vagy más utakon, amikor a projektek megvalósíthatóság lesz lehetővé teszi. Vannak új mechanizmusok, amelyek már léteznek, és amelyeket támogathatunk, de új eszközöket is létrehozhatunk a célok elérése érdekében. A jelentés a tervezett korlátai miatt nem tudtuk az összes elképzelést kifejteni, ezeket majd módosító formájában fogjuk megfogalmazni, de általánosságban véve amit kiemelnék a jelentésből, ez négy-öt gondolat. Először is a preferencia azon aktíva, aktívák, amelyek hosszú távú beruházást igényelnek, szemben azzal, ami az elmúlt években történt, főleg az utóbbi évtizedben, amikor a rövid távú aktívák a spekulációnak kedveztek, és táptalajául szolgáltak a jelenlegi válságnak. Ösztönöznünk kell az ilyenfajta hosszú távú beruházásokat, és eh, a vállalatok, eh, valamint a magánszemélyek megtakarításait is ilyen beruházások irányába eh, terelni. Ezáltal a vállalatok számára is csökkenthetjük a költségeket, jobban hozzájuthatnak a saját projektjeik finanszírozásához, és munkahelyeket is teremthetünk az Európai Unióban. A második gondolat, amely szerintünk prioritást kell élvezzen, a hosszú távú beruházások a produktív tőkét kell felhasználják, és ehhez fel kell használják a létező mechanizmusokat, megfelelő információt kell, hogy biztosítsanak a hatóságok, fiskális ösztönzőkre is szükség van, hogy az innováció és a fejlesztés felé vonzuk a befektetéseket, és a kutatást támogassuk, mert erre az euróvezetben az Euró- Európai Unió egészében nagy szükség van. Azt is kérjük, hogy komoly erőfeszítést tegyünk olyan eszközök megteremtése érdekében, amelyek által ez a fajta finanszírozás a KKV-k számára elérhetővé válik ha összehasonlítjuk azt, hogy az Európai Unióban mi a helyzet és a világ más térségeiben, mint az Egyesült Államokban, akkor láthatjuk, hogy mekkorák a különbségek a KKV-k szempontjából, amikor ilyenfajta finanszírozáshoz akarnak jutni. Hatalmasak az eltérések, még az EU-n belül is van, ahol a, az alapok, a források 70%-át a ilyenfajta beruházások támogatására fordítják Franciaországban, például 30%-os ez az arány, és az EU átlag alig éri el a 10%-ot tehát riasztó ez az adat, csak a nagy vállalatok azok, amelyek ilyenfajta bónuszokhoz hozzáférnek, hogy finanszírozzák a beruházásaikat hosszú távon, de a KKV-k gyakorlatilag ki vannak zárva ebből, de ahogy említettem, a tagállamok, tagállamok között óriásiak a különbségek. Tovább azt is kérjük, hogy ezen mechanizmusok, különböző eszközökkel párosulva tartsák szem előtt az EU 2020-as stratégia célkitűzéseit, például ugye a szociális lakhatás, erre rámutattunk egy vonatkozó jelentésben, és elő kell mozdítanunk produktívabb projektek finanszírozását is a 2020-as stratégia értelmében. Szerintünk az is lényeges, hogy Az elmúlt években ugye a kockázati tőkét használtuk fel leginkább, különböző célokra kell szétterjeszteni ezen befektetéseket tudják itt a szakbizottság tagjai, hogy ezt a fajta kockázati tőkét főleg arra fordítják, hogy a KKV-kat támogatják, amelyek csúcs technológiát alkalmaznak. Nagyon komoly eltérések figyelhetők meg a finanszírozáshoz való hozzáférés terén. Számunkra azonban fontos, hogy ezt, ezt a fajta kockázati tők elérését megkönnyítsük a KKV-k számára nem szabad, hogy ez kizárólag a csúcs technológiát alkalmazó vállalatok rendelkezésére álljon. Továbbá fontosnak tartjuk azt is, ahogyan a zöld könyv is kitér erre, hogy a következő több éves pénzügyi keret eszközei előmozdítsák az ilyenfajta beruházásokat, de mindig érvényesülnie kell a maximális átláthatóság elvének. Például bejelentették azt ugye, hogy 10 milliárdot fordítanak a fiatalok számára különített alapból az önfoglalkoztatás előmozdítására a fiatalok körében. Szerintünk ez egy jó intézkedés lehet. Már a korábbi pénzügyi keretben is 10,7 milliárdot sikerült felhasználni egy célból, ki kell egészíteni az ilyenfajta finanszírozási modelleket. Továbbá a körültekintés is fontos, amikor például a e, nyugdíj alapok felhasználásáról van szó, finanszírozási eszközként, amikor hosszú távú beruházásokat akarunk finanszírozni. Nagyobb e, és kiterjedtebb ellenőrzésekre van szükség, mint eddig. A válság során ugyanis megállapíthattuk azt, hogy ezen alapokat nem olyan felelősség teljesen használják fel, mint ahogyan az kívánatos lenne, és hát itt végeredményben nem csak egy nagyon fontos tényezővel játszunk a jóléti állam szempontjából, hanem az állampolgárok megtakarításaival. És nem szabad, hogy ez kárba vesszen. Tehát mindenképpen a megelőzés is nagyon fontos. Ez lenne általánosságban a jelentés tartalma, ezek az alap gondolatok, amelyeket szeretnénk beépíteni, de majd módosítók formájában kiegészítjük őket, és természetesen érdeklődve várjuk a szakbizottság tagjainak a véleményét. Köszönöm. Monsieur Kacsin. kolléga. Köszönöm. Ez az a hozzászólás, amit az előbb már elkezdtem, sajnos kicsit előre szaladtam a napi rendben. Kollégám, akinek látogató, látogató csoportja van, előkészített egy hozzászólást, amit most felolvasnék. Általában egyetért azzal a megközelítéssel, amelyet az előadó választott a véleményével kapcsolatban. A hosszú és rövid távú finanszírozásoknak különböző célkitűzéseik vannak, és különböző eszközekkel érik ezt el. Ez nem azt jelenti, hogy nem lenne igaz, hogy mindkettőnek ne lenne haszna bizonyos helyzetekben. Egyértelmű, hogy a hosszú távú finanszírozást nem a hosszú távú finanszírozásnak nem csak a finanszírozási pénzügyi és gazdasági előnyöket kell szem előtt tartania, a, ezzel piaci stabilitást is el lehet érni, amely minden szereplő számára előny lehet. Egyetért az előadó azon részével, amely a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférését illeti, hiszen ez nagyon nagy lehetőséget ad a munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedésre is. Ezen kívül úgy gondolja, hogy érdemes lenne megemlíteni a lehetséges szociális és gazdasági előnyeit is annak, hogy innovatív eszközöket alakítsunk ki a hosszú távú finanszírozásra. Közben így kevésbé lennénk függőek a rövidtávú céloktól, és a szociális dimenziót meg lehetne erősíteni a felelős finanszírozás területén. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Más valaki szeretne hozzászólni? À ce stade, ça n'est pas le cas. Donc, euh, Monsieur Gutiérrez Prieto, vous voulez réintervenir Gutiérrez úr, még egyszer szeretne hozzászólni? Nem, rendben van. Akkor csak annyit kell elmondanom, hogy a módosítók benyújtási határideje november 11-12 óra, ezeket angolul lehet benyújtani. A módosítókat és a kompromisszumokat egyben november 25-én és 26-án fogjuk megvitatni. December 17-én lesz a szakbizottságban a szavazás, tekintve, hogy az EGSZB-nek január 20-án kell szavaznia, és így a február második plenárisán kerülhet majd ez terítékre. És akkor nézzük a következő napi rendi pontot, amely a fogyasztóvédelemről szól, és a szolvit rendszerről. Már is megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen. A Solvit programmal kapcsolatban gondolom mindannyian egyetértünk, hogy a belső piac védelme, a belső piaci akadályok elhárítása, közös célkitűzés, erről nem is szeretnék semmit elmondani, de van itt három nagyon fontos pont. A bizottság elmondta, hogy több felelősséget kellene kapcsolni a szolvithoz a belső piacon, és természetesen a nemzeti jogba történő hibás átültetéseknél is szerepet kaphat a szolvit. A második fontos pont, amit el kell mondanom, az a nyugdíjakra vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy számomra nagyon fontos pont ez, és hogyha megnézzük a szolvitos panaszokat, akkor azt látjuk, hogy a nyugdíjak tekintetében nagyon sok jogbizonytalanság van. Itt vannak például a nyugdíjjogok hordozhatóságával kapcsolatos kérdések, ezeket, illetve a magájog és illetve a magánnyugdíj és az állami nyugdíjak átjárhatóságát a 28 tagállamban mindenképpen hatékonyabban kellene kezelni. Nagyon örülök annak, hogy a kollégák támogatják a Szolvit régió esetleges létrehozását. Én magam mindenképpen a régiók Európáját támogatom. Látjuk azt, hogy a régiók Európa tekintetében nagyon fontos szerepet játszanak, mert a régiók nagyon sok olyan problémát képesek megoldani a centralizált rendszereiknek köszönhetően, amelyeket európai vagy nemzeti szinten nem olyan könnyű megoldani. Tehát a szolvit esetleg regionális szintre való levitele nagyon érdekes lett mondjuk Németországban, a tartományok szintjén, vagy pedig igazából mindegy, hogy milyen tagállamról beszélünk, hogy megyékről vagy tartományokról van itt szó, fontos, hogy a szolvitet le tudjuk vinni regionális szintre. Iniciatíve unterstützen. Ezért jó lenne, hogyha támogatnák ezt a kezdeményezést. Már most köszönöm a támogatásukat, érdeklődve várom a további javaslatokat, de úgy gondolom, hogy szerintem ez a dokumentum különösebb problémákat nem kellene, hogy felvessen, és ezért gyorsan elkezdhetjük azt a fordulót, amikor az árnyékrendéstevőket is bevonjuk a munkába. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Szerkász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Baldakino úr nevében, aki nincs itt, kaptam bizonyos, kaptam egy feljegyzést, ami elég hosszú, szeretném összefoglalni, mikrofont kérünk. Hát itt már szimpatikusabb leszek innen beszélve. Az első gondolat, amit szeretnék elmondani Baldakin úr nevében, hogy nagy megelégedésünkre szolgál ez a megközelítés. Szerintem jó ez a megközelítés, és ezért nagyon konstruktívan tudunk majd dolgozni. Szeretném azt is elmondani, hogy számunkra ez egy nagyon érdekes eszköz, fontos a polgárok a vállalatok szempontjából, és minden, ami javítható, azt támogatni fogja a szocialista frakció. A regionalizáció persze önkéntes alapon kell, hogy megvalósuljon, tiszteletben kell tartanunk a szubszidiaritás elvét, és szeretnénk még hozzátenni, nagyon röviden persze, valamit eh, ahhoz, amit már ön elmondott. A jövő ugye online jövő, éppen ezért a Solvit online-ban rejlő lehetőségeket jobban ki kell használnunk. Például ki kell térnünk arra, hogy a házathoz való hozzáférés is problémákat vethet fel bizonyos személyek számára, hogy ott vannak a fogyatékossággal élő személyek. És együtt fogunk működni, minél hogy minél jobban dolgozhassunk a polgárok és Európa érdekében. Remélem, hogy a kettő összeegyeztethető, és ugye ezzel ön is egyetért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Marian Harkin az tevők nevében. Nos, az ő nevében szeretnék köszönetet mondani ezért az állásfoglalásért nagyon jónak gondolja, nagyon jónak ítéli meg azt az aspektust, amelynek keretében ugye be akarjuk vonni a polgárokat is ebbe a folyamatba, és a Szolvit régió, tehát a regionalizáció szerint egy nagyon pozitív aspektus, és támogatjuk ezt, szeretném hangsúlyozni, hogy támogatjuk a polgárok számára a személyre szabott szolgáltatások felkínálását. Marian Harkin jelenleg ezt az anyagot nagyon jónak tartja, de jó néhány módosított, néhány módosított azért benyújtana, hogy tökéletessé váljon ez az anyag. Köszönöm. Um, dann gebe ich noch einmal... És még egyszer akkor megadnám a szót az előadónak. Köszönöm szépen a támogatást és a kedves dicséreteket. Azt hiszem, hogy azért ezt eh, sikerült tető alá hoznunk, hogy ez tökéletes lesz, hát nem tudom, mert már szinte tökéletes így is, elnök asszony. De hát bajos szolidaritással azt hiszem, hogy ezt eh, megoldjuk és Szerkász úrnak is eh, szeretném az online vonatkozást megköszönni, hogy a fogyatékossággal elő személyek érdekeit is figyelembe veszük. Azt hiszem ez nem problémás és hát a módosítók valamelyike biztosan kitér majd erre, úgyhogy ezt meg tudjuk oldani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy a Dicsi Market részéről van -e itt valaki, Agnieszka Jensen, ha itt van, akkor megadom neki a szót. Um, Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Először is van ugye itt néhány kihívás azért a szolvittal kapcsolatban az elkövetkező években, illetve szeretnék némi magyarázatot is adni azokban a kérdésekben, amiket itt a kollégák vetettek fel az elmúlt percekben. Először is a magas szintű szolgáltatás nyújtást szeretnénk megtartani, bár a költségvetés és az emberi erőforrás is korlátozott. Hát ez jelenleg a helyzet, és mindenképpen megpróbálunk ebben a helyzetben is megfelelőképpen dolgozni, és nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlamenttől, illetve a tagállamoktól mindig megfelelő támogatást kapunk. A következő kihívás a panaszok kezelésének eljárásai, illetve ezek az eszközök. Ezeket kellene hatékonyabbá tenni, illetve el kellene, illetve el kellene érnünk azt, hogy azok a panaszok, amelyek nem kezelhetőek a szolviton belül, eljussanak oda, ahol viszont kezelhetőek, hiszen a szolvit minden problémát nem tud megoldani. Amikor EU jogszabályokat megsért egy másik tagállamban egy közhatóság, akkor tud a Szolvit segíteni, és ezt nem szabad elfelejteni. Tehát ez a Szolvit működésének a lényege, a szolvit csak ezekben az esetekben tud segíteni, tehát a tagállamoknak ugye megfelelően kell végrehajtaniuk az Európai Uniós jogszabályokat, és amennyiben ez nem történik meg, akkor tud felépni a szolvit, és ezért is a központi kormányzatokkal állunk mi kapcsolatban. A harmadik pont az, hogy a már létező tudást, amely valahol a tagállamokban megvan, azt megpróbáljuk felhasználni. Így például a szolvit központokat felkeressük a tagállamokban, és arra ösztönözzük őket, hogy az administratív bizottság tagjaival megfelelő kapcsolatot tartsanak, például a társadalombiztosítási kérdések kezelésében. Ez nagyon fontos, ugyanis a szolvitos esetek legtöbbje a társadalombiztosítással áll kapcsolatban. Ez, ha jól tudom, benne van a véleménytervezetben is, konkrétan a nyugdíjak kapcsán és amíg európai jogszabályok sérülnek, addig tud segíteni a Solvit, de csak és kizárólag ebben az esetben. Egy következő nagy kihívás az, hogy akiknek szükségük van a Solvitra, megtalálják a Solvitot. És ezért mi megpróbálunk mindenkit elérni. Tehát az a fontos, hogy mindazok, tehát az, az összes európai polgár, akiknek szükségük lehet a szolvitra, azok eljussanak a szolvitig. Hogy ők tisztában legyenek azzal, hogy mik a jogaik. Van egy szolvitos portál, ami az összes európai jogot tartalmaz, ez igen gyakorlatias információhoz enged hozzáférést. Ennek az a lényege, hogy az emberek tudják, hogy mik a jogaik, és hogy tudják, hogy ha megsértik a jogaikat, akkor a szolvithoz fordulhatnak. Ezek a webportálok rendkívül fontosak, mert az emberek ezeken keresztül látják például, hogy a Szolvithoz fordulhatnak segítséget, És még egy utolsó megjegyzést engedjenek meg. Ez a szovjet regionális irodáival áll kapcsolatban. A szovjetos központokat mi nagyon is arra ösztönözzük, hogy tegyék magukat ismerté a helyi hatóságok és regionális hatóságok körében, így ezek a hatóságok egyfajta közvetítőként léphetnek fel. Tehát, hogyha egy regionális hatósághoz bekopog egy európai polgár, és olyan problémája van, amit a Solvit meg, tud, meg tudna oldani, akkor a hatóságok egyenesen a Solvithoz irányíthatják át ezeket a polgárokat. Ezek voltak a megjegyzéseim. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Um, deadline for amendments is the 12 Köszönöm szépen. November 12-e a módosítások benyújtásának határideje, és december 20 17-én fogunk szavazni róla, úgyhogy karácsony ajándék lesz, hogyha elfogadjuk. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk a 18-as. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni azt, hogy az Európai Szociális Alapnak az idősebb munkavállalókra irányuló kiadást hogyan használják fel. Jazlovjecka az előadóasszony, Danutának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Már jövőre is tapasztaljuk, hogy mennyire csökken a munkavállaló, a munkaképes korú lakosság, tehát ez a realitás része lesz. Úgyhogy a korai nyugdíjazás támogatása, ez negatívan fogja befolyásolni a keresőképes lakosság számát. Már most is láthatjuk, hogy az Európai Unióban az 55 és 65 év közti lakosság fele dolgozik, ez pedig a mi helyzetünket sokkal inkább rontja, mint az Egyesült Államokban vagy Japában, ahol az ekkorú lakosság 60%-a foglalkoztatott. Ez pedig rendkívül nagy mértékben összefügg a tagállamok gazdasági helyzetével is, és gyengíti a gazdasági potenciáljukat, hiszen azt se felejtsük el, hogy gyakran nagyon értékes szakmai tapasztalattal rendelkeznek ezen emberek, és hajlandóak is dolgozni. Tehát meg kell teremtenünk azon feltételeket, amelyek által aktívak maradhatnak. Ez az egyik kulcs fontosságú politikája az Európai Uniónak. Már a Lisszaboni stratégia is rámutatott arra, hogy meg kell hosszabbítani a munkában maradásukat. A 2020-as stratégia pedig egy nagyra törő célt fogalmazott meg, egy 75%-os foglalkoztatottságot a 20 és 60 közti lakosság körében. Nehéz persze bevonni az összes munkavállalót. Már 57 óta az egyik fő eszköz, amely a munkaerőpiaci fellépéseket finanszírozza, beleértve az időskorúakat is, az Európai Szociális Alap. 2007 és 2013 között 75 milliárd eurót különítettek el ezen alaphoz, ami az európai költségvetés 8%-át jelenti. A tagállamok 117 operatív programot léptettek életbe, ezek közül 63 közvetlenül vagy közvetve az idősebb munkavállalókat célozták meg. Sajnálatos módon azonban az Európai Számbevőszék külön jelentése 2012-ben rámutat arra, hogy sem a tagállamok, sem a bizottság nem képesek megmondani azt, hogy hány kedvezményezettje volt az Európai Szociális Alapnak, illetve milyen forrásokat különítettek el pontosan, és milyen mértékben voltak hatékonyak ezen fellépések. És ezek mennyiben tették lehetővé azt, hogy az idősebb munkavállalók a munkaerőpiacon jelen voltak. Gibraltáron volt csak, áll csak rendelkezésre ilyen vonatkozású adat. Nem, nincsenek megfelelő ellenőrzési eszközök és indikátorok, főleg mennyiségi indikátorok. Ebben a kontextusban örvendetes az, hogy a következő 2014-20-ig tartó finanszírozási keretben a szociális alappal kapcsolatos finanszírozás korrigálni fogja a projektek finanszírozásának hatékonyságát, és számos új mutatót vezet be, amelyek célja ezen fellépések hatékonyságának megítélése. Az általam előterjesztett véleményben arra ösztönzöm a tagállamokat, hogy használják fel azon indikátorokat, amelyek alapján egyértelműen kiderül, hogy hány idősebb munkavállaló tetszett új készségre, tudta javítani a munkaerőpiaci helyzetét, vagy talált új munkahelyet az Európai Szociális Alapnak köszönhetően konkrét alapokra van, adatokra van szükségünk, hogy továbbra is hatékonyak lehessünk, és folytathassuk ezen projekteket a jövőben. Az Európai Számvevőszék a jelentésében rámutatott arra is, hogy nincs egy konkrét definíció az idősebb munkavállalókra vonatkozóan. A tagállamok különböző korlátokat használnak, 50 plusz, vagy 55 plusz, vagy 60 plusz és ez a gazdasági, szociális fejlettségi szint eltéréseiből adódik. Ha tényleg az idősebb munkavállalók érdekeit akarjuk támogatni, akkor az elemzések ugyanazon korcsoportra kell, hogy vonatkozzanak, azt is megfontolhatjuk talán, hogy két korcsoportot teremtünk, és a 45 és 55 közti korcsoport érdekeit vesszük figyelembe egyfelől, és az 55-nél idősebbek esetében lehetővé tesszük a rugalmas munkavállalást például. A módosítóimban megfogalmaztam ilyen gondolatokat, de bizonyos korlátaim is voltak természetesen, ezért számítok az önök észrevételeire, és az árnyékteremtéstevőkkel való együttműködésre. Remélhetőleg ez egy jó kiinduló pont a későbbi vita szempontjából. Köszönöm. Thank you. Does someone wants to come in? Köszönöm szépen. Van-e valaki, akihez hozzá szeretne fűzni valamit, mert ha nem, akkor megadnám a szót a bizottságnak. Emmanuel Guenoy. The floor is yours. Thank you. Parancsoljon. Very much. Köszönöm szépen. A bizottság szeretné ezzel kapcsolatban kiemelni, amit ön is már elmondott, hogy nagyon sok ajánlást már figyelembe vett a következő tervezési időszak a jogalkotási kereten belül, amelyről jelenleg tárgyalunk. Ezen javítások célja mind az, hogy jobb legyen a monitorozása a programnak, és az is, hogy a hatékonyságot is jobban fel lehessen mérni, hiszen ön is kiemelte, hogy az egyik a célkitűzés, a másik pedig az, hogy milyen eredményeket és milyen hatékonysággal érünk el. Ez szintén fő kulcs eleme annak, hogy az Európai Uniós költségvetést hogyan használjuk fel. A számvevőszék jelentésének vannak olyan aspektusai, amelyeket a bizottság figyelembe fog venni, ez a kezelési és ellenőrzési aspektusok, és ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy uh, a bizottság mennyire komolyan veszi, hogy tovább javítson azon, hogy az ex-ante uh, ellenőrzések uh, teljesebbé váljanak. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. A módosítók benyújtásának a határideje november 13-a 12 óra. Az Amploa bizottságban. Január 21-én fogunk szavazni. Le kell zárnunk az ülést. Még egy utolsó napirendi kérdés maradt. A 21-es. A delegációnk londoni látogatása, ezzel kapcsolatban mindenki megtalálhatja az anyagot. A látogatás célja, hogy a migráns munkavállalók, a kihelyezett munkavállalók jogait nézzék meg, és az ezen jogok végrehajtását, valamint az ilyen jellegű munkavállalók szociális védelmét az Egyesült Királyságban. A teljes jelentést mindenki megtalálhatja a dossziéjában. Ez az utolsó ma még napirendre kerülő kérdés. Még valami? Igen. A következő ülésünk november 14-én lesz, 9-től fél egyig Brüsszelben. Mindenkinek kellemes estét!